Buongiorno. Eh... Jó napot kívánok mindenkinek. Szeretném elmondani, hogy a mai napon van tolmácsolás, úgyhogy mindenki kiválaszthatja azt a tolmács kabint, amit a legjobban ért. Salutare tutti voi, i colleghi dei parlamenti nazionali. Üdvözlöm a Nemzeti Parlamentek képviselőit is. Nagy örömmel üdvözlöm Önöket tehát a mai parlament közi ülésem. A témánk emberi jogok és az Európai Unió, illetve a tagállamok külső fellépése. Először is hadd mondjam el azt, hogy mennyire fontos véleményem szerint az, hogy egyáltalán megrendezésre kerül ez az esemény, ugyanis mindez egy tágabb kontextusban értelmezendő. Ezen a héten ünnepeljük az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának megszületését, 70 éves ez a nyilatkozat, és a célunk az, hogy az emberi jogokkal kapcsolatos bevált gyakorlatokat kicseréljük, eszmét cseréljünk, és azt gondolom, hogy az európai parlamenti képviselőknek nagyon jót tenne, hogyha némi inspirációt nyerhetne a tagállami parlamenti képviselőitől. Vajon mit tesznek a tagállami képviselők, a tagállami parlamentek annak érdekében, hogy a emberi jogi dimenziók hatékonyabban megnyilvánulhassanak a külpolitikában. Sajnos az emberi, jogokat, az emberi jogok sokszor megsértik. Mit lehet tenni azért, hogy az emberi jogokat az egész világban jobban el tudjuk terjeszteni? Ezek olyan kérdések, amelyeket szerintem érdemes feltenni a munkánk során. A mai napon három fő témánk lesz. Az első munkacsoport arról fog beszélni, hogy hogyan lehet az emberi jogokat jobban integrálni a külső fellépésbe. A második munkacsoport a legnagyobb kihívásokkal fog foglalkozni, illetve hogy a vállalatoknak milyen lehetőségei vannak az emberi jogok megvalósítása szempontjából. A harmadik pedig fenntartható fejlődés, és eh, Ai Weiwei kínai művész, és eh, itt lesz velünk Bizonyára tudják, hogy az emberi jogok és a demokrácia a 2014-2019-es időszakra tervezett programjában az áll, hogy az Európai Unió külső fellépésének koherensebbnek kell lenni, főleg a emberi jogi kérdésekben. Nos, nagyon fontos, azt gondolom, hogy a helyi szereplők fellépése, illetve hogy hogyan lehet a helyi fellépést, a regionális fellépést, illetve az ENSZ fellépését összeegyeztetni a hatékony megvalósítással. Nagyon fontos természetesen az, hogy figyelembe vegyük a különböző szociális és történelmi földrajzi feltételeket. Azt gondolom, hogy a külpolitikának mindenképpen koncentrálnia kell az emberi jogok kérdésére. Az első munkacsoportban azt gondolom, hogy leginkább arra kéne odafigyelnünk, azt kéne megbeszélnünk, hogy hogyan lehet az Európai Unió szintjén, illetve a tagállami szintjén ezt az elképzelést megvalósítani. 28 tagállama van az Európai Uniónak, és mindannyian elismerik ezt az egyetemes nyilatkozatot, és minden tagállamnak nagyon fontos az, hogy ezeket a jogokat megvalósítsa. Ezek az alapelvek, ezeket az alapelveket mindenképpen meg kell védeni, külső fellépésünk során is. Talán tudják, hogy történelmi pillanatokat élünk meg, és nagyon sok kérdője fogalmazódik meg, alapkérdések merülnek fel, például a multilateralizmussal kapcsolatban. Nagyon sokszor elég heves viták alakulnak ki ezzel kapcsolatban. De azt hiszem elmondhatom azt, hogy a demokratikus rendszerünk lehetővé teszi a nyílt vitát. Sajnos azonban nem minden országban igaz ez, vannak olyan országok, amelyek kívülesnek az Európai Unió által létrehozott demokratikus keretem. Azt gondolom, hogy prioritást kell, hogy élvezzen az, hogy kétoldalú és többoldalú szinten is nagyobb szerepet adjunk az emberi jogoknak a külpolitikánkban. Nagyon komolyan el kell azon gondolkozni, hogy hogyan javíthatjuk a helyzetet, és hogyan tudjuk azt garantálni, hogy a kollektív fellépésünk jobban előmozdítsa az emberi jogokat a világban. Az első munkacsoportban három vendégünk van, Stavros Lambrilidis úr, az Európai Unió emberi jogi külön megbízottja, megköszönöm, hogy ellátogatott ide. Petra Szaszravicsusz is itt van, ő európai parlamenti képviselő, az Európai Parlament részé volt, részéről az emberi jogi éves jelentést idén ő készített el. Stavros kezdjünk. a hozzászólásával. Parancsolj! Thank you, Antonio, very much, Petros. Great to see you, dear friends. Um, I think that the, um, the uh, convening power and the... Köszönöm szépen. Az Emberi Jogi Albizottság nagyon fontos szerepet tölt be, és azt hiszem, hogy ez nyilvánvaló itt a mai napon is, hiszen azért gyűltünk össze, hogy egy ilyen fontos témáról beszéljünk. Mindig is csodáltam annak az albizottságnak a munkáját. Hogyha megnézzük a Nobel-díjasokat, Nagy Murad, Dassia Vege, illetve Dalala, nos nem hiszem, hogy véletlen, hogy a Szaharov díjat ugyanazok a személyek kapták, akik később megkapták a Nobel-díjat, és az Európai Parlament vezető szerepet tölt be és az emberi jogok területén delegációival, sürgősségi állásfoglalásaival, illetve a szakbizottság munkáival. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy ezt lehetővé teszik. Ahogyan ön is elmondta, egy olyan világban élünk, amelyben ugyan az emberi jogok mérföldköveit ünnepeljük, mégis azt látjuk, hogy egyre többször támadás éri az emberi jogokat. Egy pár évvel ezelőtt más helyzet volt. Most azok az országok, akik nem tartják tiszteletben a jogokat, nem pusztán annyit mondanak, hogy hagyjatok minket békén, hanem exportálják ezt a rossz, rossz gyakorlatot, illetve rossz narratívát. Legyen szó akár a földrajzi szomszédokról, közvetlen szomszédokról, vagy azon országokról, ahova beruháznak vagy más területekről. Összességében tehát azt mondhatjuk, hogy a külpolitikánkban célunk kettős. Egyrészt jobb védelmet próbálunk biztosítani, anélkül, hogy defenzívek lennénk, illetve nem akarunk offenzívek sem lenni az emberi jogok területén. És amikor a védelemről beszélünk, akkor a negatív emberi jogi narratívákkal foglalkozunk, ezeket próbáljuk kezelni, és csendes diplomáciát alkalmazunk annak érdekében, hogy az emberi jogok érvényesüljenek, és azon narratívák, amelyek változást, negatív változást akarnak elérni, ne legyenek sikeresek. Ez azt jelenti, hogy felépésünk sokkal inkább stratégiai jellegű, a jó gyakorlatot kívánjuk exportálni, és nem kívánunk, nem, nem pusztán azzal elégszünk meg, hogy a, a negatív szereplők ellen harcolunk. Hadd mondjam el, hogy mit is jelent ez gyakorlatban. Először is egyre inkább koalíciókat építünk világszerte, és ezt úgy tesszük, hogy a nagy emberi jogi szervezetekkel együttműködünk, az Európa Tanácssal, az OECD-vel, a regionális szinten is, de amerikai partnereinkkel, illetve az Afrikai Unióval is. És ezt megtesszük más országokkal is. A hangsúly pedig nem véletlenszerűen alakul ki. Az emberi jogok aláásása célja volt azoknak, akik nem, akiknek nem tetszettek az emberi jogok, és ez már nagyon régen folyik ez a folyamat. Vannak regionális mechanizmusok, amelyek ezeket a jogokat próbálják érvényesíteni. Tehát azok, akiknek nem tetsziknek az emberi jogok, első lépésként alá akarják ásni azon szervezeteket, amelyek kontrollt gyakorolhatnak, és ezen szervezetekből jön a, ezen szervezetekből ered az, hogy az emberi jogokra összpontosítunk. Ami a regionális helyzetet illeti, nos, ez eléggé hasonló. Ott van az Afrikai Unió, amely kifejlett emberi jogi architektúrával rendelkezik, ott van az Amerika közi rendszer, illetve az ASEAN szervezete. Hogyha megnézzük ezeket a szervezeteket, akkor azt látjuk, hogy nincsen, nem mindig foglalkoznak a, az emberi jogokkal ezek az országok, ső, sőt, néha eltávolodnak tőlük azon szervezetekben, amelyekben érvényesítik az emberi jogokat, mi társként támogatjuk őket, illetve megpróbáljuk a szaktudásunkat terjeszteni, legyen szó akár az erőszakról, a kulturális jogokról, bármiről. Célunk az, hogy az emberi jogokat fölvállalják, illetve hatékonyabban tudják promotálni az emberi jogokat. koalíciót próbálunk kialakítani, és ez azért fontos, kedves barátaim, mert az emberi jogok nem azért érvényesülnek, mert az, az Európai Unió azt mondja, hogy ezt érvényesíteni kell. Meg kell próbálni hatást gyakorolni, néha gazdasági hatást, néha katonai uh, nyomást gyakorolunk, szankciókat, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy azon szervezetek, nemzeti és nemzetközi szervezetek, regionális szervezetek, amelyek kiállhatnak az emberi jogok, mert ezek valóban meg is teszik. De Emellett koalíciót is építünk stratégiai jelleggel, és azon országokra összpontosítunk, országokra, nem régiókra, azon országokra, akik az emberi jogok szürke zónájába tartoznak. Nagyon könnyű azonosítani azon országokat, amelyik az emberi jogok területén negatívan lépnek fel, és könnyű azonosítani azon országokat is, amelyek elkötelezettek az emberi jogok mellett. Senki nem tökéletes ezen a területen, de hogyha megnézzük az Európai Uniót, akkor valószínűleg azt mondhatjuk, hogy ez az a régió, ahol az emberi jogok a felépéseink középpontjában állnak. De ahogy mondtam, azonosíthatók a jó szereplők, illetve a rossz szereplők is, de megfeledkezünk arról, hogy vannak országok középen is, a középső zónában, amelyek esetleg nem elkötelezettek az emberi jogok mellett, de a demokrácia felé történő átmenetet élik meg. Tehát a demokrácia intézményei még nem stabilizálódtak, lehet, hogy viszonylag szabad a társadalom, de még mindig olyan kormány van hatalmon, amely esetleg szembe megy a kritikus hangot megütő civil szervezetekkel. Lehet, hogy megvan a vágy arra, hogy jó dolgok történjenek, de még nincs az, e- nincsen meg az erre megfelelő intézményes háttér. Ezen ö, szürke zóna az, amelyet a, az New Yorki kezdeményezésünket célba vettünk. Ez egy szeptemberi kezdeményezés, Gutierrez, eh, ENSZ főtitkár, Michel Becsi, az emberi jogi főbiztos, eh, valamint Federica Morgherini támogatásával. 13 külügyminiszter, illetve más eh, országok minisztere is részt vettek világszerte ezen a formán. Latin, latin-amerikai Afrika, keleti régió, déli régió, és így tovább. Amit nagyon fontosnak tartunk ebben az ideológiai harcban, az, hogy a, a rossz szereplők egyre inkább megkívánnak félemlíteni másokat, különösen a hezitáló országokat, akik azt próbálják érvényesíteni, hogy az emberi jogok rossz dolgot képviselnek. Nos, megpróbáljuk a jó gyakorlatot, a jó mintát terjeszteni, nagyon sok olyan ország van, nagyon sok olyan kormány, amely az emberi jogot nem a biztonság veszélyeként látja, hanem a fenntartható biztonság létrejötte, létrejöttének kulcsaként. Az emberi jogok így nem hátrányt jelentenek a gazdasági fejlődéshez, hanem integráns részét képezik a gazdasági fejlődésnek. A civil társadalomra pedig úgy tekintenek, mint alapvető szereplőre, amely segít a, segíti a kormányok munkáját, illetve hatást gyakorol azokra. Koalíciót építünk tehát, és a következő években is ez a célunk. Kedves barátaim, a második, amit megkívánok említeni, az az, hogy civil társadal, a civil társadalmat próbáljuk kiépíteni, hiszen az emberi jogok éllovasai, hogyha együtt tudnak működni emberi jogi kérdésekben, ha ki tudnak állni az emberi jogok mellett, akkor akkor az emberi jogok érvényesülnek, és pontosan ezért szállnak szembe bizonyos kormányok ezen civil szervezetekkel. Potenciálisan mi vagyunk az Európai Unió a legnagyobb civil társadalom támogató világszerte, nem csak anyagilag, nem csak pénzügyileg, hanem, hanem politikai szempontból is. a főképviselő, vagy jó magam, illetve bárki az európai rendszerben nem tesz semmilyen olyan látogatást világszerte, amely keretében ne találkozna egyenlő ö, keretek között a civil társadalommal. Emberi jogi párbeszédet folytatunk, és nagyon sok esetben sikerre visszük azt, a civil társadalmat Európából összefogjuk, nagyon sok kormány világszerte ellenáll ennek az erőfeszítésnek, hiszen nem akarják a civil társadalmat egyenlőként látni, már az emberi jogi vitákban, de az, e-, az Európai Unió kiáll emellett az erőfeszítés mellett. Megvédjük az emberi jogvédőket világszerte, különösen akkor, amikor veszély fenyegeti őket, azáltal, hogy nem csak mi nyomon követjük a, az eseteiket, hanem védelmi mechanizmusokat hozunk létre azon országokban. Valószínűleg túlléptem itt az időmön, úgyhogy zárnám a hozzászólásomat. Nagyon fontosnak tartjuk a politikai szabadságjogokat, az emberi jogokat, és föl kell hívni arra a figyelmet, hogy az ENSZ határozatai a gazdasági, polgári, kulturális jogok területén olyan határozatok, amelyeket az európai tagállamok fogalmaztak meg. Nagyon gyakran nagyon gyakran azt mondják, hogy a, a szociális és kulturális jogokkal nem foglalkozunk, csak a politikai és gazdasági jogokkal, de ez nem igaz. Az emberi jogi fellépéseink terén a hitelességünk növekszik akkor, amikor kulturális és gazdasági jogokra is összpontosítunk, a politikai és, e, és egyéb szabadságjogok mellett. Tehát konkrétan kimondjuk, hogy a különböző jogok e, összefüggnek egymással. Az Európai Unió egyik legnagyobb sikere, az Agenda 2030, ENSZ Agenda fenntartható fejlesztési célok programja, és ennek keretében odafigyelünk az emberi jogokra. Mm, megszületett az a dokumentum, amely a fejlesztésre, a fejlődésre összpontosít az emberi jogok területén. És ezek óriási jelentőségű kérdések, nem bürokratikus dolgokról van szó, hiszen vannak olyan országok, amelyek az emberi jogok térségét, területét szűkíteni próbálják, mi pedig ezt bővíteni kívánjuk, és ezért offenzíven járunk el, illetve odafigyelünk erre a kérdésre. Ezen kívül hadd hívjam fel a figyelmet még valamire. Amikor ellátogatok világszerte különböző országokban, az Európai Parlament keretében, akkor nagyon gyakran azt hallom, hogy amikor minden más érv kudarcot val, ki, ki vagy te, uh, Lambrinidis, ki az Európai Unió, hangzanak el ezek a kérdések, és olyan uh, témákra összpontosítanak, mint a migráció, a radikalizáció, a különböző idegengyűlölet, az extrémizmus, a szélsőségesség, és így tovább. Nem azt mondják, hogy öljünk le és próbáljunk meg mind a, két, mind a két oldal problémáira összpontosítani, hanem azt mondják, hagyjatok minket békén, ne kritizáljatok bennünket, és akkor mi sem uh, kritizálunk benneteket. De minden egyes alkalommal visszadobom ezt a kérdést, és önöket is pontosan ugyanerre biztatom. Igen, a tény az, hogy az Európai Uniónak is vannak kihívásai, de óva intek attól, hogy ebbe a csapdába essünk, és a saját hiányosságainkra összpontosítsunk, és azt mondjuk, hogy igen, nézzük meg, nekünk is vannak problémáink, tehát miért, ho, mi hogyan emelhetjük fel a hangunkat. Igen, az biztos, hogy senki nem tökéletes, de ez nem jelenti azt, hogy mindenki egyenlően tökéletlen az emberi jogok területén. Akkor nézzük, hogy mi lesz a lakmuszpapír teszt az emberi jogok területén. Nos, a válaszom általában az, hogy a teszt az, hogy akarunk-e foglalkozni a tökéletlenségeinkkel, vagy pedig egész egyszerűen csak a szőnyeg alá akarjuk seperni azokat. Vannak-e erős, független intézményeink, amelyek amelyek rákényszerítenek bennünket a helyes lépésekre, és nem engedik azt, hogy börtönbe zárjunk embereket, aztán megfeledkezzünk róluk, mert senki nem fog felelősségre vonni bennünket. Vannak-e független bíróságaink, vannak-e független parlamentjeink, vannak-e, van-e független sajtunk, van e független e, emberi jogi intézményrendszerünk, szabad és független civil társadalmunk, amely támogat és kritizál bennünket. Tehát, amikor kritika ér bennünket, lehet, hogy nem értünk egyet, de nagyon gyakran a kritika azt jelenti, hogy e, rákényszerítenek bennünket a javulásra, a fejlődésre. És ez egy nagyon fontos kérdés, intézményeket hozunk létre, és az Európai Unió rámutat az emberi jogsértőkre, összefogunk mindenkivel, aki hajlandó velünk együttműködni, hogy létrehozzuk ezen intézményeket, azon intézményeket, amelyek valóban különbséget és változást hoznak, elérjük azt, hogy terítékre kerüljenek a problémák, felelősségre vonjuk, vonjuk egymást és másokat, hogy jobbítsuk az emberi jogok helyzetét a világban, összpontosítsunk, össz, összpontosítsunk a, a törvényszavára és az értékekre. Az emberi jogok területén általában a szabályokra, a törvényekre hivatkozunk, így ügyvédként hangzik az érvelésünk, és igen, az emberi jogok területén a nemzetközi jogászok fellépése óriási siker, de az emberi jogok nem a jogászok fejéből pattantak ki, hanem az emberi jogsértésekből, a mészárlásokból, illetve a második világháborút követő eseményekből. Tehát értékeket tükröznek, nem keleti és nyugati értékeket, hanem az emberi méltóság és méltányosság értékeit a valós a vallás tiszteletben tartása minden kultúrának alapvető részét képezi, ez az emberi méltósághoz tartozik, és nem szabad szem elől téveszteni az sem, hogy minden egyes alkalommal, amikor harcolunk, bárki jogaiért, jogaiért, bármely kisebbség jogaiért, amikor azokat lábbal tiporják, akkor nem egyszerűen arról van szó, hogy azon személyek jogait védjük, ahogy azt tennünk is kell, hanem minden egyes társadalom jogát védjük meg, miszerint a tisztelet, a befogadás és a szeretet értékei alapján szerveződjen meg a társadalom. Mandela a következőt mondta. Hogyha meg tudod tanulni, hogy hogyan gyűlölj, hiszen senki nem úgy született, hogy gyűlöl, ha meg lehet tanulni a gyűlöletet, meg lehet tanulni a szeretet, szeretetet is. Meg kell tanítani jó magunkat, illetve másokat is arra, hogy hogyan szeressünk, és ez a célunk. Lépésről lépésre ezt kívánjuk elérni. Köszönöm. Thank you, Stavros. Stavros. Eh, Petros, prego. Petros, te következel. Thank you, Antonio. Dear Stavros, thank you. Köszönöm szépen, Antonio. Köszönöm szépen, Stavros, ezt a nagyon inspiráló beszédet, és köszönöm, hogy megosztottad tapasztalatodat velünk Tisztelt kollégák, tisztelt, tisztelt tagállami képviselők, hölgyeim és uraim! Először is szeretnék köszöntet mondani önöknek azért, hogy ellátogattak ide, és együtt ünnepelhetjük az emberi jogi hetet. Ez egy nagyon fontos nap, nagyon fontos hét számukra. Az elmúlt években láthattuk, hogy az emberi jog, jogok, illetve a demokrácia nem minden esetben van, kiváló helyzetben Európában és a világban. És azt gondolom, hogy éppen ezért nem is kell önöket emlékeztetni arra, hogy mennyire aktuális az emberi jogok kérdése ma, és éppen ezért ki kell tartanunk és folytatnunk kell közös harcunkat. A mai napon arról tanácskozunk, hogy az Európai Unió, illetve a tagállamok külső fellépésében hogyan lehet minden dimenzióban horizontálisan megjelenteni az emberi jogok kérdését. Arról van szó, hogy az emberi jogi megfontolásokat szándékosan bele kell szőnünk az összes EU-s külső fellépésbe, szakpolitikába, programozásba. Ez a horizontális megjelenítés nem csupán azt jelenti, hogy beszélünk az emberi jogokról, hanem arról, arról is szól ez, hogy jogi szempontból hogyan oldjuk meg ezeket a kérdéseket, konceptuális kérdésekről is van szó, hogyan lehet a különböző akadályokat eh, megoldani, illetve hogyan lehet a bizonytalanságokat kiköszöbölni, hogyan lehet a nemzetközi jogi normákat szakpolitikává fordítani, illetve programoká fordítani. A mai napon az Európai Parlament és a tagállami parlamentek arról cserélnek eszmét, hogy hogyan lehet szisztematikusabb és konzekvensebb módon megjeleníteni az emberi jogokat horizontális módon az Európai Unió külső fellépésében. Az Európai Parlamentnek ebből a szempontból nagyon fontos szerepe van. Intézményközi kapcsolataink keresztül az Európai Parlament arra ösztökélheti a többi európai intézményt, hogy az emberi jogi kérdéseket jelenítse meg a harmadik országokkal folytatott kapcsolatban. Ezen túlmenően az Európai Parlament minden évben készít egy éves jelentést az emberi jogok, illetve a demokrácia állapotáról, és ez egy kiváló eszköz arra, hogy számot vessünk arról, hogy megfelelő irányba haladnak el a különböző emberi jogi eszközeink, politikái. Múlt héten a külügyi szakbizottságban elfogadtuk a 2017-es éves jelentést az emberi jogok, illetve a demokrácia helyzetéről a világban. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy ennek a jelentésnek az előadó lehe, előadója lehessek. És azt kell mondjam, hogy a külügyi bizottságban nagyon nagy többséget kapott ez a jelentés. Sokan támogatták, és várom a Strasburgi plenáris ülést, ahol is megvitatjuk ezt a jelentést, illetve az Európai Parlament plenáris ülése is jóvá hagyhatja majd, elfogadhatja majd a 2017-es éves jelentést. A 2017-es jelentés kapcsán azon gondolkodtunk el, hogy hogy áll a harmadik országokban, az Európai Unió szomszédos országaiban az emberi jogok helyzete, a demokrácia helyzete. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az Európai Unió a fennálló problémákra jobban tudjon reagálni, nagyon fontos tehát, hogy az Európai Unió összes külső politikájában megjelenjen ez a horizontális vonal, például fejlesztésben, migrációban, biztonság, kérdésekben, terrorizmus ellenes fellépésben, női jogok szempontjából, bővítés szempontjából, illetve kereskedelem szempontjából is mindig meg kell vizsgálni az emberi jogi dimenziót. Egyértelmű, hogy az Európai Unió külső és belső fellépése közötti megfelelő kapcsolat garantálhatja csak azt, hogy hatékonyan tudjuk az emberi jogok kérdését képviselni. Természetesen azt is le kell szögeznem, hogy a nemzeti parlamentek is komoly felelősség, illetve lehetőségekkel bírnak ebben a folyamatban. Először is példával kell élen járni a tagállamoknak, és nagyon fontos az, hogy az emberi jogok a tagállamokban is a lehető legjobban teljesülhessenek. Csak a szólásszabadság, a gyülekezési szabadság és a női jogok teljes tiszteletben tartásával saját tagállaim, tagállamainkban lehetünk szavahihetőek. Azt gondolom, hogy abban rejlik az erőnk, hogy a tagállamok, illetve az Európai Unió egy hangon szóljanak meg. Jobban kell koordinálnunk a kül- külpolitikánkat, csak így lehet erőteljes a politikai reakciónk, csak így tudunk megfelelő üzenetet küldeni a világ felé. a pozitív példáink, például a Skripal eset Salisbury-ben, ami azzal járt, hogy orosz diplomatákat utasítottak ki Franciaországból vagy Németországból. És nemzetközi szankciók is követték ezt. Az is rendkívül fontos, hogy a különböző nemzetközi emberi jogi szerződéseket és egyezményeket ratifikáljuk, de ezeket időben meg is kell valósítani, a gyakorlatban is véghez kell ezeket vinni. A nemzetközi fegyverkereskedelem például nem szabad, hogy csupán tagállami döntés legyen, hiszen ez hatással van az egész világ politikájára. Szeretném továbbá kihangsúlyozni azt, hogy a civil társadalom segítése, civil társadalom fejlődésének a segítése az EU-ban és a szomszédos országokban mennyire fontos. A változás mindig az embereknél kezdődik el. Nagyon fontos az, hogy a civil társadalom résztvevő jellegét megerősítsük, és megfelelő forrásokat szenteljünk ennek a kérdésnek. Ezzel, ezzel jobban tudjuk az emberi jogvédő aktivistákat is támogatni. Nagyon fontos az is, hogy a külpolitikában, a bővítési politikában, illetve a szomszédsági politikában alaposan végig gondoljuk azt, hogy mik a bevált gyakorlatok, mik azok, amelyek igazán tudják segíteni a szociális, a gazdasági, illetve az emberi jogok reformját harmadik országokban. Nagyon fontos a parlament közi kapcsolatrendszer ilyen szempontból az EU és harmadik országok között. Hölgyeim és uraim, kérem, hogy folytassák a vitát. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan alakul a mai eszmecsere. És remélem, hogy remélem, hogy együttműködésünk a továbbiakban is gyümölcsöző lesz. Köszönöm szépen. Grazie, Péter Köszönöm szépen fél óránk van arra, hogy ezt az első panelt megtartsuk. Kollégák, kérem jelezzék, hogyha szól, hozzá szeretnének szólni, két percet tudok adni mindenkinek. És így megadjuk a lehetőséget arra is, hogy vendégeink válaszoljanak a feltett kérdésekre. Az első, aki szólásra jelentkezett, Moren képviselő Írországból. <coughs> Good morning, and um, thank you for the opportunity to make a contribution here. Köszönöm a lehetőséget, hogy hozzászólhatok. Először is hadd mondjam el az. Először is hadd mondjam el, hogy Írországnak milyen fontos szerepe volt abban, hogy Kenyával sikerült megállapodást kötni a fenntartható fejlődési célokkal kapcsolatban. Írországról hadd mondjam el azt, hogy a segélyeink, támogatásaink szegénység csökkentő hatással bírnak. A legszegényebb, a legrászorulóbb országokkal működünk együtt a világban. Azt hiszem, hogy történelmünk alapján e, elmondhatod hogy ideális helyzetben vagyunk. Mi sosem gyarmatosítottunk, inkább minket gyarmatosítottak, és a migrációról is elég sok mindent tudunk. Lehet, hogy idealisten hangzik, de nagyon fontos az, hogy a szavakat tettek kövessék. Vannak olyan területek, ahol nagyon nagyok az ellentmondások, tehát sokszor valaki beszél az emberi jogokról, de sajnos otthon nincs rendben mindve. Itt van például a fegyverkereskedelem. Vannak olyan országok, az ENSZ-ben vagy az EU-ban, amelyek fegyvert adnak el olyan országoknak, ahol aztán nagyon komoly probléma a szegénység, az éhínség a fegyverek miatt. Tehát EU-s tagállamok, ENSZ tagállamok a felelősek azért, hogy a föld déli részén évről évre elszegényednek az országok. A másik komoly ellentmondás a klímaváltozással kapcsolód, klímaváltozáshoz kapcsolódik. Nagyon sok mindent kell még ezzel kapcsolatban tenni. A hadseregek növelése nem segít ahhoz hozzá minket, hogy kevesebb legyen a szegénység és az éhínség a Földön, sőt, éppen ellenkezőleg ez a biztonságra való törekedés éppen ellenkező hatással jár, ezt láthatjuk a földközi tenger térségében is. Hol van az emberi jogi agendánk a földközi tenger környékén? Azt gondolom, hogy komolyan kell gondolnunk azt, amit eh, mondunk, és véghez is kell ezt vinni nem elfogadható az, hogy a fejlődő országunknak egyik kezünkkel adunk, a másik kezenkkel meg elveszünk. Az EU valóban nagyon komoly donor régió, de mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy ezek az országok olyan helyzetbe kerüljenek, hogy támogatásra szorulnak. Nyilván senki nem tökéletes, de szerintem sokkal, sokkal többet tud tenni az EU. Szerintem sajnálatos módon nem feltétlenül követi a szavainkat tett. Az kint képviselő. Köszönöm, elnök úr. Ír kollégámhoz csatlakoznék azon kérdést, illetően amit feltett, és talán a hangsúlyt eh, az EU belüli helyzetre helyezném. Hogyha megnézzük az illebe, illiberális, antidemokratikus tendenciákat több európai országban, akkor nyilvánvaló, hogy nehezebb állást foglalnunk a külpolitikát illetően. Inkább az a kérdés, hogy látják ezt a nagyon nyugtalanító fejleményt, hiszen párhuzamosan megnézhetjük, hogy mi történik Oroszországban, illetve több európai országban, aztán bizonyos országokban, amikre például kollégám utalt Egyiptomra, Izraelre demokratikus országokként olyan politikát kezdenek megvalósítani, amely az emberi jogok tiszteletben tartását veszélyezteti. És most sokkal erősebb ez a tendencia, mint a korábbi években érdekelne az önök véleménye ezt illetően elnök. Köszönöm. Préda úr következik. Köszönöm, elnök úr. Üdvözlöm volt kollégánk Stavros Lambrinidis jelenlétét itt körünkben. Néhány szó az imént feltett kérdéssel kapcsolatosan. Ugye itt néhány eszközről volt szó, amelyeket parlamentünk használ az emberi jogok erősítésére. Ez különösen az emberi jogi éves jelentés, amelyet minden egyes év vége felé elfogadunk, és elmondanám, hogy a közelmúltbeli időszakban a hangsúlyt egyre inkább a demokratikus kérdésre helyeztük. Tehát hogyan lehet emberi jogokról beszélni a demokrácia keretein kívül? Ez is felmerült kérdésként. Ausztria Vicius barátom készítette az ezévi jelentést, és ez nagyon erősen felveti ezt a kapcsolatot. Aztán minden egyes hónapban fogadunk sürgőségi állásfoglalásokat az emberi jogok tárgykörében. Ez egyedülálló Európában, nincs hasonló a nemzeti parlamentekben. És nagyon érdekes ez az eszmecsere itt a nemzeti parlamenti képviselőkkel. Strasbourgban minden egyes hónapban van sürgősségi állásfoglalás. Nem tudom, hogy van-e valami hasonló a nemzeti parlamenteknél. Aztán harmadsorban a számos meghallgatást említeném, amelyeket itt szervezünk, vagy Strasbourgban. A az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatosan ennek van megfelelője bizonyos nemzeti parlamenteknél, vannak hearingek, vannak meghallgatások emberi jogi kérdésekben, nem mindenhol, de egyes helyeken, hogyha megnézzük a nemzeti parlamenteket. Aztán minden évben kiosztjuk a Szaharov díjat a gondolkodás szabadságért, és ebben az évben egy ukrán uh, Szentszov uh, nevezetű uh, filmrendezőnek fogjuk odaítélni ezt a díjat. A parlament ezen kívül választási megfigyelési missziókat is végez, és ez mindig az, a jogok tiszteletben tartásának keretei között történik. Együtt működünk a nemzeti parlamenti képviselőkkel ebben a kérdésben, különböző formátumokban, a tagállami parlamenti képviselőkkel az OECD ö, kereteiben. Ezek tehát a választási megfigyelő misszióink, néhány szót tehát a mi eszközeinkről, és érdekel az eszmecsere kollégáinkkal, hogy megvizsgáljuk, lehet -e egy kicsit szinkronba hozni az európai szint és a nemzeti fellépéseket ezen a területen. Köszönöm. Elnök, köszönöm Préda képviselő, Kán képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is hadd mondjam el azt, hogy mennyire örülök annak, hogy Stavroszt ismét láthatom. Köszönöm a Köszönöm a munkádat, Stavros. Köszönöm, hogy ilyen lelkiismeretes vagy, mint az Európai Unió embriógi külön megbizotja. Azzal kapcsolatban, amit Mandéláról mondtál. Nos, Mandéla Mandéla azt is elmondta, hogy remény mindig van, és az északír konfliktussal kapcsolatban sokszor említette Watts festményét, amely reményt jelentett számára. Nos, ami az Európai Unió külső felépését illeti, nekem az az aggodalmam, hogy ahogy kereskedelmi megállapodásokat hozunk létre, és ugye kereskedelmi kapcsolatokat akarunk szorosabbra vonni, akkor vajon mennyire fontosak az emberi jogok? Példát is szeretnék adni, nem szeretnék egyetlen országra se kon- konkrétra utalni, de azért példát hadd mondjak. Kína és India feltörekvő gazdaságok, az emberi jogi szakbizottság tagjai sokszor számolnak be arról, hogy az ujgurokkal kapcsolatban milyen problémák vannak, emberi jogi jogsértések Kínában avagy in, Indiával kapcsolatban a kasmiri régióban nem tudnak ellátogatni az európai parlamenti képviselők. Ezek történelmi problémák, viták. Bizonyos szempontból ezek lehetnek területi kérdések is Kasmir esetében, de kérdésem az, hogy a harmadik országok közötti konfliktusok, illetve az emberi jogi kérdéseket miért keverjük össze? Szerintem az emberi jogokat szét kéne választani ettől. Erről mit gondolnak? Ez lenne a kérdésem. Illetve, hogy a, az is kérdésem, hogy a mi kereskedelmi megállapodásainkkal hogyan tudunk ahhoz hozzájárulni, hogy a hosszú, régóta folyó vitákat valamilyen módon sikerüljön egyszer és mindenkorra lezárni. Köszönöm, Barbara. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, és köszönöm szépen a prezentációkat, és három gondolatot szeretnék megemlíteni. Az első a szabály alapú rendszer, a törvény alapú rendszer. Vannak tanácsadóink, a, például az Egyesült Államok egyik tanácsadója volt, enszor ellenzi a nemzetközi szabályokat, és vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy nem lehet felelősségre vonni az ügyvédeket ezen fellépések keretében. Mi az Európai Parlamentben, az állásfoglalásaink keretében, illetve az Astrovicius jelentés keretében azt gondoljuk, hogy az emberi jogokra kell összpontosítani, és nagyon fontos, hogy az Európai Uniónak legyen külön jelentéstevője a humanitárius törvények, szabályok, illetve az emberi jogok területén proaktívabban kell fellépnünk, és nagyobb támogatásra van szükség nemzetközi szinten. Remélem, hogy ez valóban megszületik majd, és lesz ilyen éves jelentés, és nagyon remélem azt is, hogy Federica Mogherini ezt támogatni fogja. Második megjegyzésem. Az Európai Unióban azt látjuk, hogyha ellátogatunk az ENSZ-be, hogy a régiónk régióknak bizony nagyon nehéz egységes hangon fölépniük, és ezért egyre gyengébbek vagyunk. Ez érint olyan kérdéseket is, amelyek nagyon relevánsak, mint például a globális migrációs csomag. Vannak olyan tagállamok, amelyek figyelmen kívül hagyják a tényeket, például Ausztria, Lengyelország és Magyarország, és visszalépnek azért, mert azt mondják, hogy ez új törvény, pedig ez nem igaz, ez a meglévő politikák összefésülése. Úgyhogy látnunk kell, hogy saját régióinkat gyengítjük ezen politikák területén. És a harmadik megjegyzésem, az Európai Unió nagyon erős lehet a gazdasági hatás kifejtés területén. Minket is a gazdasági érdekek vezérelnek, és ez nem rossz önmagában, de nagyon fontos például a kereskedelmi preferenciákat összekapcsolni, összekapcsolni bizonyos emberi jogi fellépések javításával. Talán ez jobban működhet, mint az, hogyha a meglévő nemz, nemzetközi emberi jogi törvényekre hivatkozunk. Ez a helyzet például Vietnám, illetve Kambodzsa területén. Remélem határozott lesz a felépésünk. Köszönöm. Honorable Jensen. Köszönöm, Jánszán képviselő kap szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon új vagyok itt. Köszönöm az ösztönző vitát. Itt egy szempontot szeretnék bevinni a vitába. A külső fellépések és az emberjogok témájáról beszélvén a német Bundestagban, parlamentben van egy programunk, a parlamenti képviselők védik a parlamenti képviselőket címmel. Ez egy konkrét megközelítés. Konkrét eseteket vizsgálunk emberi jogvédők kapcsán, világszerte őket védjük, ahol is minden képviselőnek van lehetősége arra, hogy egy egyedi esetet átvállaljon, és a lehetőleg jobb mértékben azt támogassa. Tehát itt a szabadlábra helyezésről is szó van, vagy az ellenzéki tevékenység újbóli felvételéről, szeretném eljött ezt a programot megemlíteni. Tudomásom szerint világszerte egyedülálló ez a program, és talán más nemzeti parlamenteknél is lehetőség lenne egy ilyenfajta programot felépíteni, hogy ne csupán az általános szempontot hangoztassuk az emberi jogvédők kapcsán, hogyha értékalapú európai politikát akarunk követni, hanem az egyedi eseteket névvel, arcokkal összekapcsolva is meg tudjuk vizsgálni. Ez nagyon fontos dolog. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Tőkés képviselő. Elnök úr, tisztelt eh, Lambrindis úr, örömmel eh, üdvözöljük körünkben, mint régi kollégánkat az Európai Parlamentben. Eh, külön üdvözlöm a nemzeti parlamentek képviselőit, köztük is a románia és a magyarországi képviselőket, akik megjelentek közöttünk. Három kérdést szeretnék felvetni. Az egyik az emberi jogok Európai Unión belüli és Európai Unión kívüli védelme. Sokszor abba a szkizofrénikus helyzetbe kerülünk, hogy miközben védjük a tibetiek vagy az ujgurok emberi jogait, ezen közben vannak olyan európai uniós országok, ahol a kisebbségi jogokat elnyomják, ilyen például nagymértékben Románia, én romániai magyar vagyok. Jó volna, hogyha összehangolnánk a Libe bizottság és a DROA albizottság munkáját, hogy azonos mércével mérjünk EU-n kívül és EU-n belül. A második kérdés az a gazdasági kérdés. Sajnos úgy érzem, hogy túlzottan engedékeny az Unió gazdasági érdekeket figyelembe véve az emberi jogok érvényesítése terén, példának okáért Kínával szemben égbe kiáltó, ami, ami Kelet-Turkesztánban az ujgurok földjén történik, és az is igaz, hogy tehetetlenek vagyunk, de az is igaz, hogy sokszor a gazdasági érdekek miatt nem vagyunk eléggé következetesek ezen tibeti vagy ujgur és egyéb harmadik országbeli viszonyainkban. A harmadik ügy az a migrációval kapcsolatos. Az ENSZ migrációs kompaktját nézve már már emberi jogként fogalmazzák meg a migráció a bevándorlás jogát egyfajta emberi jogi fundamentalizmus érvényesül hát kérem az nem lehet emberi jog hogy elhanyagoljuk az európai unió polgárainak a biztonságához és érdekeihez fűződő jogát és előnyben részestjük a gazdasági menekültek emberi jogait. természetesen a menekülteket védeni és befogadni kell de a bevándorlásból a gazdasági menekültek bevándorlásából nem szabad emberi jogot fabrikálni Látjuk, hogy milyen viták vannak az unión belül, most már az ENSZ migrációs csomagjával kapcsolatban. Ezeket a dolgokat meg kell vitatnunk őszintén, és nem szabad tabu témának eh, tartani, vagy kettős mércét alkalmazni eh, ezen ügyekben. Köszönöm a figyelmet! Grazie. <clears throat> Köszönöm. Utolsóként Szolák képviselő. Thank you, President. Uh, good morning. As uh, some of my... Köszönöm szépen. Köszönöm azt, amit a kollégák eddig már elmondtak. Azt gondolom, hogy nem vagyunk túl konzekvensek az Európán belül és külső és az Európán kívüli fellépéseinkben ami az emberi jogok védelmét illeti. Egyet értek Lambrinidis úrral, az Európai Unió valószínűleg az a hely, ahol az emberi jogokat leginkább védjük, de azért gondjaink vannak az Európai Unión belül is, és hogyha nem tudjuk megoldani ezeket a problémákat, akkor az nagyon rosszat tesz a saját szava hihetőségünknek, akkor hiába prédikálunk bármit is az EU-n kívül. A kollégák bizonyos példákkal éltek, én katalán vagyok, én eh, nagyon-nagyon hosszan tudnék beszélni arról, hogy mi a helyzet eh, a hazámban. A politikai és eh, polgári jogok helyzetéről sokat tudnék mondani. Már 400 nap telt el azóta, hogy Jordi Pusár és Jordi Sánchez, két politikai és szociális aktivista börtönben vannak, 400 napja nem volt még per, nem, volt, nem állottak még az igazságszolgáltatás elé. Azért vannak börtönben, mert ugyan tömeges, de békés demonstrációt szerveztek a katalán függetlenség nevében. Tehát vannak problémáink az Európai Unión belül, és mindenképpen foglalkozni kell ezekkel, hogy szava hihetőek szeretnénk lenni a világ szemében. Azt gondolom, hogy sokat kell tenni azért, hogy legyen egy olyan mechanizmusunk, amelyel figyelmen tudjuk, figyelemmel tudjuk kísérni azt, hogy a különböző polgári és politikai jogokat mennyire tartjuk tiszteletben az Európai Unión belül. Strasbourgban egyébként elfogadtunk egy álláspontot, egy állásfoglalást, amely pontosan egy ilyen mechanizmust hozna létre, tehát folyamatos nyomonkövetése van szükség minden egyes tagállamban, mennyire védjük az emberi jogokat, garantálják az, e- az emberi jogokat a tagállamok. Szerintem ez a lényeg, tehát hogy aktívak legyünk az emberi jogok védelmében. Köszönöm szépen. a Mindenkinek 4-5 perce van, hogy válaszoljon. Petra, te kezded. Thank you, Köszönöm, köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, köszönöm a kollégáknak az észrevételeket, a kérdéseket. Kezdjük az elején. Nézzük az ír képviselő kérdéseit. Én örülök annak, hogy az ír fejlesztési politika ilyen aktív sok állam felé, sok ország felé és mindenképpen sokat kell tennünk azért közösen, hogy az európai fejlesztési politika is eredményes legyen. Az is fontos, hogy az önfertartás lehetősége meglegyen azokban az országokban, amelyeket támogatunk. Folytatni kell az erőfeszítéseket, valószínűleg még nagyon sokáig, de a célunk az, hogy ezek az államok, ezek az országok önmaguk, önmagukat, fent, önmagukat fent tudják tartani. Ami a biztonsági helyzetet illeti, egyetértek, itt egyfajta szerepváltásról van szó, de legyünk őszinték. A biztonság visszakerült az európai agendába. Az európai kontinensen is vannak háborúk, háborús konfliktusok. Több évtizedig ez nem volt jellemző, de visszatértek a háborúk, és ezzel szembe kell néznünk. Nem lehet ezt a szőnyeg alá söpörni, mint ahogy egyesek ezt inszinuálják. A területi szuverenitás nagyon-nagyon komoly kérdés. Vannak olyan politikusok, aki a szomszéd, akik a szomszédokra mutatnak. Nekem nem fontosak a határok, nekem csak az emberek fontosak. Ezt próbáljuk meg dekódolni ezeket az üzeneteket, hogy ezzel mit akarnak valójában mondani. Ha nincs biztonság, nincs fejlődés, nincs kereskedelem, nincs együttműködés. és nagyon fontos az, hogy mindenki betartsa a nemzetközi megállapodásokat, és valahogyan rá kell venni azokat, akik a biztonsági szabályokat felrúgják, hogy ezt változtassák meg ezt a viselkedést. De mindezt csak együtt érhetjük el. Következő kérdés aggasztó fejleményekre vonatkozott. Nagyon sokáig az emberi jogi normákat egyetemesnek gondoltuk, de jelenleg az látható inkább, hogy nemzeti, illetve regionális emberi jogi normákat próbálnak felállítani. Vannak olyan politikusok, akik támadják az egyetemes emberi jogokat, azt mondják, hogy ez ránk nem vonatkozik. Valami olyasmit kéne találnunk, ami jobban megfelel nekünk. Például a homoszexuálisok jogai nem ránk vonatkoznak, az emberi, a női jogok sem. Nekünk vannak saját hagyományaink, sajtószabadság hasonlóan. Mi jobban tudjuk azt ellenőrizni, hogy mikor szabad a sajtó. Szerintem ez, ez hamis. Nem lehet ebben az irányban elindulni. Én azt gondolom, hogy nem nemzeti, nem regionális normákra van szükség az emberi jogok területén, hanem egyetemes normákra, az egy egyetemes szabályokra. Oroszország helyzete valója, valóban egy különleges eset, hogy az orosz normákat elterjessze Oroszország a szomszédságban, illetve máshol külföldön, ez elfogadhatatlan, nincs, ehhez, nincs erre joguk, nagyon fontos, hogy betartsák a nemzetközi szabályokat. Ezeket kell tiszteletben tartaniuk. Nézzük a feltétel rendszer kérdését. Kedves kollégák, ez egy nagyon fontos szó, nagyon fontos fogalom, de szerintem az a lényeg, hogy sokkal jobban összekapcsoljuk a kereskedelmi, kapcsol- a kereskedelmi megállapodásokat, a kereskedelmi politikát, a gazdaságpolitikát, az emberi jogi kérdésekkel, tehát itt kell megjelenni a feltételeknek, és sokkal hatékonyabbnak kell lennünk ezen a területen. Nemrégiben azt láthattuk, például Kambodzsa esetében, hogyha nem figyelünk oda ezekre a kérdésekre, túl megengedőek vagyunk, akkor negatív eredmények születnek. És eljuthatunk egy olyan pontra, ahonnan már nincs visszaút, ahol nincs szabad sajtó, nincsenek ellenzéki pártok. És akkor szankciókat kell bevezetni. Szerintem ha időben, helyezik a, időben következik be a döntés erre vonatkozóan, az mindenképpen jobb eredményeket szülhet. Egy másik példa. Egy Moldáviával kapcsolatban nemrég született egy eléggé, egy eléggé népszerűtlen döntés. A mikrofinanszírozási eszközöket befagyasztottuk, 100 millió euróról van szó. Moldáviának tehát ezt nem adjuk meg, mert úgy látjuk, hogy a demokratikus normákat nem tartják tiszteletben Moldáviában. Nem népszerű ez a döntés, de szükség volt ezt, arra, hogy ezt meghozzuk, mégpedig időben. És ez egyértelmű üzenet a társadalom felé, illetve a politikai pártok felé. Az Európai Unió nem csak egy kereskedelmi tömörülés, nekünk értékeink vannak, Éppen ezért egy nagyon komoly soft power vagyunk, illetve gazdasági hatalom is a világban. A német példát is szeretném kiemelni, a parlamenti képviselők közötti együttműködés rendkívül fontos különböző országok között. Szerintem az is okos dolog lenne, hogyha lenne egy írásos dokumentumunk a bevált gyakorlatról, és akkor fel tudnánk valamit mutatni egy-egy ilyen konferencia alkalmával. Szerintem hihetetlen nagy érték fűződik egy ilyen konferenciához, ezt kell valahogy megtartani. Köszönöm. Stavros következik. Thank you, Antonio. And, uh, the, I noticed that many, many questions... Köszönöm, Antonio. Azt hiszem, hogy nagyon sok kérdés vonatkozott az emberi eh, jogi kérdésekre az Európai Unió határain belül, és ezt nagyon fontosnak tartom. Nagyon sokan felvetették a belső hitelesség, illetve a külső fellépés közötti összefonódást, illetve összehangolást, és valóban van összefüggés a kettő között. Nem eh, ennek a panelnek a célja, és nem is az én konkrét mandátumom az, hogy az Európai Unió tagállamainak emberi jogi kérdéseivel foglalkozok, úgyhogy ha megbocsátanak, akkor nem fogok itt részletekbe bocsátkozni. De tapasztalataim alapján egy-két dolgot szeretnék azért megemlíteni, amelyeket fontosnak tartok. Igen, teljesen helyesen látjuk, hogy kihívás előtt állunk a demokrácia kérdésében az Európai Unión belül is, illetve a szélesebb értelemben a demokratikus világban is. Tehát nagyon fontosak ezek a kihívások, és ezekkel foglalkozni kell, ezeket egyáltalán nem szabad félre söpörni, de hadd nyugtassak meg mindenkit arról, hogy a világban történő utazásaim során bizony az emberi jogok sértésének súlyos eseteit tapasztalom, és ezek sokkolnak bennünket, Azért, mert az alapvető értékeinkkel szembe mennek, de a világ más tájain ezek viccnek szánnak, vagy irrelevánsak, hiszen ott önkényes letartóztatások, kínzások, mészárlások történnek, illetve lezárnak minden következmény nélkül különböző fórumokat, az internetet, a médiát és így tovább. Tehát ahogy mondtam, a hamis egyenlőség egyenlőség tételt kerüljük el, ne vegyük magunkra ezt. És ez, ez nekem is feladatom. Igen, persze, vannak belső Európai Unió határain belül történő emberi jogsértések is, és ezekkel is foglalkoznunk kell. Ez legalább annyira fontos, mint az, hogy az emberi jogokat érvényesítsük világszerte. Észbe kell tartani azt is, hogy amikor a belső kihívásokkal foglalkozunk, akkor nem szabad semmilyen körülmények között nem szabad beleesni abba a csapdába, hogy hogy kedvünket szegi az emberi jogi helyzet. Néha, néha a belső kihívások miatt elkeseredettség sugárzik belőlünk. Úgy tűnik, hogy semmi nem működik, se Spanyolországban, sem Görögországban, sem Lengyelországban, Magyarországon, Németországon. Nézzük meg ezt, nézzük meg azt. Igen, igen, ez mind rendben van. De hogyha ennek az az eredménye, hogy úgy érezzük, mintha semmilyen jogot nem tartanánk fönn, és nincs jogunk arra, hogy mások jogsértéseivel foglalkozzunk, hiszen a saját határainkon belül is nehéz a helyzet. Nos, a nemzetközi jogsértők pontosan ezt akarják elérni, minden egyes témában meg akarnak osztani bennünket nap mint nap, és itt jönnek a hamis hírek, a hamis kampányok, és így tovább. Azt akarják, hogy egymással küzdjünk, hogy eh, kedvünket szegjük, hogy elkeseredettek legyünk, és mi a helyzet mit tesz a New Yorki Fórum ennek az ellenkezőjét. Igen, senki nem tökéletes az emberi jogok területén, de hogyha sikerül valamilyen mértékben csökkenteni a szegénységet, a civil szervezetek fellépésével, a munkatanácsok fellépéseivel, anélkül, hogy bárkinek a jogos sérül, joga, joga sérülne, és a szegénység megszüntetésének folyamatában az egyenlő jogok érvényesülnek, nos, akkor ez példa, és itt nem kell foglalkoznunk ahhoz, hogy mi a, azzal, hogy mi a helyzet Kínában, hogy ott jobbra-balról az emberi jogokat lábbal tiporják. Nem, ez a munkánk alapvető részét képezi. Meg kell győződnünk arról, hogy ebbe a csapdába nem esünk bele. Ugyanebben a kontextusban valóban igen, az Európai Unión belül vannak olyan kérdések, amelyek néha, néha úgy tűnnek, Oroszországot tükrözik, ugye valaki ezt említette, azonban itt van egy fontos különbség, a jogsértés szintjét nem én kívánom meghatározni, ez nem az én feladatom, de hadd mondjam el, hogy amit látok Oroszországban az elmúlt esztendőkben, az egy szisztematikus elnyomás, elnyomnak minden olyan hangot, amely az emberi jogsértésekre fölhívja a figyelmet. És mit látok Európában? Egy szabad európai parlamentet, ahol mindenki, a nemzeti parlamentek, szabad nemzeti parlamentek tagja is bármikor, bármelyik nap, fölvethetik az emberi jogsértésekkel kapcsolatos aggájaikat. Azt látom, hogy az európai intézményekben létezik egy folyamat, amely az európai törvények keretében föllép azon országok ellen, akik az emberi jogok alapvető értékeit lábbal tiporják. Ezt nem látom Oroszországban, ezt nem látom a világ más táján, tehát igen, aggódom, Napi szinten aggódom saját belső helyzetünk miatt, de kérek mindenkit, hogy ebbe a csapdába ne essünk bele. Aztán, ami a fejlődés és kereskedelem témáját illeti. A GSP Plus-t említették többen. Sokszor emlegetjük ezt, de nem mindenki tudja, hogy miről van szó. Alapvetően Arról van szó, hogy azt mondjuk a világ országainak, hogy megengedjük, hogy a termékeik nulla vámmal bekerüljenek az Európai Unióba, de van egy feltétel, és akkor most fölmerül a kérdés, hogy mi lehet ez a feltétel? Az, hogy az európaiak azt követelik, hogy a saját narancsukat exportálják nulla vámtarifával? Vagy az építkezési cégeiket kiküldjék ezekbe az, az országokba. Mi is a cinikus európaiak feltétele, hogy vámmentesen engedjenek be termékeket? Nos, a válasz a következő. Minden nemzetközi munkaügyi és emberi jogi szerződést tiszteletben kell tartani. Na ez a GSP Plus alapvető feltétele. A szabadkereskedelmet élvező országnak alá kell írnia ratifikálnia kell, és tiszteletben kell tartani a civil, politikai, kulturális, gazdasági jogokat, az illó egyezményeit, és így tovább. Melyik az a régió a világban, amely az emberi jogokat ennyire középpontba állítja kereskedelmi politikájában, mint az Európai Unió? Könnyű ezeket a feltételeket mindig érvényesíteni? Nem. Erről megnyugtathatom önöket. Valóban ebben a világban vannak még országok, amelyek pénzzel rendelkeznek, és szemet hunynak a korrupció el, előtt. Nem arról van szó, hogy csak mi vagyunk azok, akik gazdasági hatást tudnak kifejteni a világon pozitív formában. Nem, vannak olyanok, akik negatív hatást fejtenek ki, napi szinten. Meg kell néznünk, hogy ezeket a kötelezettségeket hogyan tudjuk alkalmazni, és igen, ez valóban napi küzdelmet jelent. Saját gazdasági erőnket alkalmazzuk, és megpróbáljuk elérni, hogy ezen országok ne essenek az olcsó feltételeket szabó szirének karjaiba. Aztán, ami a biztonságot illet, igen, hosszú távú, hosszú távú béke, rövid távú emberi jogsértések. Nos, úgy tűnik, hogy ezek összefüggésben vannak egymással. Az Európai Unióban megnézzük, hogy hogyan lehet megakadályozni a konfliktusokat, és az emberi jogi kérdések erre a listára kerültek. Hogyha megnézzük a világban mi a helyzet, akkor azt látjuk, hogy nincs egyetlen olyan véres konfliktus se, amely nem azért történt, mert az emberi jogokat lábbal tiporták, és nem foglalkoztak velük kellő időkben. Ezen konfliktusok megoldására súlyos emberi jogsértésekkel kell foglalkoznunk, amely a konfliktus hátterében áll. Nem lehet szétválasztani ezt a béke építésétől ez áll szakpolitikánk és politikai erőfeszítéseink középpontjában. Aztán, ami az adóz, adózás területén az igazságosság kérdését illeti, igen, vannak egyenlőtlenségek politikai, társadalmi, kulturális területen, és ez alapvető probléma. Nagyon is aggaszt az, amikor azt látom, hogy a, az emberek nem törődnek az egyenlőséggel, a befogadással, az inklúzióval, hanem úgy tűnik, mintha a magukra hagynák ezeket az áldozatokat. Az emberi jogvédőket nem karolják fel, és csak, csak a saját érdekeiket tartják szem elől. Ez nem igazságos, de az emberi emberi jogi közösségnek ezt a csatát meg kell vívnia valóban. Vesztesek voltunk az elmúlt időszakban, elveszítettük ezt a hitelességet, ezt a fémjelet, ami az emberi jogok fémjele volt, és ezt vissza kell szereznünk. És nagyon sok kérdés van még a listámon, de most nem szeretném az időt rabolni. Antónió, nagyon jól vezetted ezt a szakbizottságot, nagyon örülök annak, hogy te vagy az elnök, és hogy folyamatosan kapcsolatban állsz intézményeinkkel. Illetve köszönöm azt is, hogy a külügyi szolgálathoz eljuttatod a parlamenti képviselők hangját. Valóban nagyon fontosnak tartom az emberi jogi jelentést, Petras és azt hiszem, hogy nagyon sok kompromisszumot kell megkötnünk, illetve kellett megkötnünk, mielőtt plenáris elő, plenárisra kerülne ez a kérdés. Nagyon fontos, hogy minél egységesebb legyen a parlament hangja, fellépése. Valóban nagyon fontosnak tartom, hogy az Európai Unió egységesen lépjen föl az emberi jogok területén, mert mindig az a benyomás, hogy nem ezt tesszük, ezért a parlament szerepe ebben a tekintetben legalábbis számomra kulcsfontosságú. Köszönöm szépen, mindenkinek nagyon köszönöm. És remélem, hogy a nemzeti parlamentek képviselői és hazaviszik magukkal ezt a nagyon fontos üzenetet. És tudják, hogy mindig a pozitívumokra próbálok összpontosítani. Ennek az az oka, hogy politikusok vagyunk, és az, hogy nagyon jól tudom, hogy az önök parlamentjeiben is, ugyanúgy, mint az Európai Parlament, esetben a politikusok akkor összpontosítanak egy témára, amikor azt gondolják, hogy ez politikai szempontból hasznos, nem csak számukra, hanem van benne remény, hogy meg lehet változtatni dolgokat. Senki nem akar olyan dologhoz nyúlni, amely kétségbeesést sugárzik, amely állandóan össze akar omlani. Az emberi jogok nem az a terület, amely összeomlóban van, és ezt próbálom átadni, ezt az üzenetet. Igen, legyünk kritikusak, legyek, összpontosítsunk saját problémáinkra is, de ne feledkezzünk meg arról, hogy több millióan vannak a világok, akik az Európai Unióra tekintenek, mi nagyon gyakran arra összpontosítunk, amely, ami hiányosság, és persze sok ilyen van, de a világon mások szemében mi azok vagyunk, akik a vérből, a gyűlöletből, a csatákból békés és jólétet élvező területet építettek. A mának, illetve a jövőnek. Így tekintenek ránk. Ne hagyjuk őket cserben. Legyünk következetesek, erősek, összpontosítsunk, legyünk hitelesek, igen, de értsük és lássuk tisztán, hogy politikai szempontból az emberi jogok nem elveszett csata, egy óriási feladat a ma világában, és feladatunk az, hogy változtassunk. Köszönöm. Thank you. Thank you, Stavros. Eh, Köszönöm, Stavros. Az első panel munkáját itt le is zárjuk, és kezdjük meg a második részt. Kérem, hogy váltson fel a kolléga az elnöki székben. Ladies and gentlemen, dear guests. Hölgyeim és uraim, tisztelt vendégek, tisztelt európai, európai parlamenti képviselők, tisztelt tagállami parlamenti képviselők. Folytassuk az ülést, kis késésben vagyunk. Azt hiszem, hogy rövidebbre kell fogni majd a hozzászólásokat. Bevezetőként annyi szeretnék előre bocsátani, hogy az emberi jogok általános vizsgálatáról most átérünk egy konkrét területre, a vállalatok, illetve az emberi jogok kérdésére, kérdését fogjuk megvizsgálni. Nagyon sok fórumon, nagyon sok szinten tárgyalják ezeket a kérdéseket, nagyon sok szereplő munkálkodik azon, hogy a vállalkozások is tiszteletben tartsák az emberi jogokat. A nemzetközi jogszabályok értelmében a vállalatoknak kötelessége, hogy ezeket a problémákat megoldják, főleg ak- illetve akkor is, amikor határon átnyúló vállalatokról van szó. Tudom, hogy a tagállami parlamentek is foglalkoznak emberi jogi kérdésekkel. Vannak új jogszabályok is erre vonatkozóan, például a francia nemzetgyűlésben, a holland parlamentben, vagy az Egyesült Királyság parlamentjében vannak erre vonatkozóan új jogszabályok. EU-s szinten több um, rendelet is vonatkozik erre. Például a fakitermelésre, vagy a háborús övezetből származó ásványanyagokkal való kereskedelem kérdésére. Itt ezeken a területeken nagyon fontos, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák a vállalatok, különös tekintettel a munkajogra. Ugyanakkor többre van szükség, mint hogy egy tagállam vagy egy állam erőfeszítéseket tegyen néhány ágazatban. Nemzetközi szabályzásra van szükség, hogy a vállalatok bárhol is legyenek aktívak, tiszteletben tartsák az emberi jogokat. Van két ENSZ kezdeményezés ezen a területen. Először is az, az ENSZ-nek vannak önkéntes irányelvei, amelyeket 2011-ben fogadott el az emberi jogokról szóló jelentés készítésére vonatkozóan. A cél az, hogy az emberi jogokat védjék a vállalatok, illetve hogyha valamilyen probléma áll fenn, akkor megpróbálják ezt a vállalatok megoldani, függetlenül attól, hogy a szobban forgó kormányok partnerek ebben. Második dolog, Létezik egy kormányközi intergroup, a multinacionális cégek működésével kapcsolatban. A cél az, hogy létrejön egy kötelező érvény, egy jogilag kötelező érvényű jogszabály. Ez a munkacsoport októberben tartotta idén a negyedik ülését. Ez a fajta többoldalú, több multilaterális módszerre azt gondolom, hogy alkalmas lehet arra, hogy megoldjuk ezt a problémát, tehát hogy a több országban is működő vállalatokat valamilyen módon kényszerítsük arra, hogy az emberi jogsértéseket orvosolják. Egyébként ebben a témában az Európai Parlament is elfogadott egy állásfoglalást, mégpedig októberben. Úgy vélem, hogy az EU és tagállamai kivételes helyzetben vannak, és éppen ezért ebben a kérdésben vezető szerepet játszhatnak a világon, nagyon fontos az, hogy a vállalatok ellátási láncaiban példával járjunk elő, hogy hogyan lehet garantálni az emberi jogokat, tehát az emberi jogok tiszteletben tartását kell mindenképpen tiszteletben tartani a vállalatok esetében. Egyébként a szakértőkkel, a, vállal, a szakszervezetekkel, a vállalatok képviselőivel illetve az ENSZ képviselőjével fogunk most eszmét cserélni ebben a témában. Magbule Sahan asszonynak fogom majd először megadni a szót. Az ituk képviseletében látogatott ide a szakszervezetek képviselőjében és a nemzetközi munkaügyi, munkaügyi normák felelőse. Magbulesen asszonyon következik, parancsoljon. Thank you very much, uh, for... Köszönöm szépen ezt a bevezetést. Azt is köszönöm, hogy meghívtak a Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség részéről. Mi 207 millió munkavállalót képviselünk globális szinten, és a tisztességes munkáért zajló küzdelem az beszállítói láncban egy fontos része a szakszervezeti mozgalomnak. A jelenlegi globalizációs modell kiegyensúlyozatlanul a munkavállalók kárára, és aránytalanul előnyben részesíti a multikat. A globális ellátási láncban nemzetközi multik profitálnak a munkavállalók kárára ebből a modellből. Kevés nagyvállalat kezében nagy hatalom összpontosul. A bevétel 90%-a csupán 10% tőzsdényjegyzett vállalat zsebébe kerül. A multik csupán 6% 70%-ánál dolgozóknak van formális munkaszerződése. 50 nagy multi esetében csupán 6%-uk a közvetlen munkavállaló, és 94%-a az ezen multiknál dolgozók az ellátási láncokban dolgozik. Tehát itt láthatjuk a bizonytalan munkakörülményeket, a szegénység veszélyt, az informális munkát, a kényszertúl munkát, egyfajta rabszolgaság formáit. Mi, mi most itt az emberi jogok egyetemes nyilatkozatának 70. évfordulóját ünnepeljük, és az ILO Nemzetközi Munkajogi ö, Szervezet jövőre 100 éves fennállását ünnepelheti. Nos, a célunk a tisztességes jövedelem, alapján, és az ILO alapító okirata azt mondja, hogy a tartós béke csak úgy érhető el, hogyha kialakul a társadalmi igazságosság. A munkavállalók 88%-a mondja, hogy nem kapja meg a létfenntartáshoz szükséges jövedelmet. Múlt héten én részt vettem a Corporate Human Rights Benchmark rendezvényen az Aviva székhelyen Londonban, és ez ugyanerre a következtetésre jutott. Egyetlen vállalat esetében sem láthatunk erős kötelezettségvállalást az minimális létfenntartási jövedelem elismeréséhez. Egy másik fontos felismerése volt a rendezvénynek, hogy alig 3% volt a visszaélősek esetében a megfelelő jogorvoslat az áldozatok javára. A multi vállalatok szerződéses kapcsolatok révén működnek, és egy átláthatatlan ellátási lánc jön létre, és ez a jogi felelősségvonástól mentesíti őket, hiszen gyakran a beszállítói vállalatok jogsértései nem kerülnek rendezésre. A helyi vállalatoknak nincs elégséges forrásuk, és nem érinti őket a bíróság esetleges döntése. A munkavállalók és családtagjaik egyre inkább elveszítik a bizalmukat nem csupán a globalizációban, hanem a demokrácia elveiben is akár. A személyek túlnyomó többsége garanciát akar munkavállalói jogként, ez lenne a globális kereskedelem alapja gyakran ö, ö, jobb jövedelmet akarnak, korrekt munkakörülményeket, és mi szakszervezeti ként dolgozunk az alapvető létfenntartásra szükséges bérért, a biztosabb munkakörülményekért, a formalizálásért az informális munka esetében az beszállítói láncokban. Itt amikor az vállalatok és emberi jogok összefüggéséről beszélünk, akkor nyomatékosítanunk kell, hogy a globalizáció középpontjába kell helyeznünk az emberi jogok kérdését, és jogilag kötelező eszközökre van szükség. Nagy érdeklődéssel hallgatom az utánam szóló előadókat majd. Örülök annak, hogy az ekvadori kormányképviselő is jelen van itt. Köszönöm. consultant in ethical business and sustainability, co-founder and... Köszönöm szépen. Most pedig a következő hozzászólónak adom meg a szót Kánó úrnak, aki a Peace Startup alapítvány társ létrehozója. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást. Örülök annak, részt vehetek ebben a ebben a eszmecserében. Én egy tanácsadó céget képviselők, képviselek, és a tanácsadó cégünk vállalkozásoknak ad tanácsot, Európában működő vállalkozásoknak. Azt gondolom, hogy az a legfőbb célunk, hogy valamilyen módon tiszteletben tartassuk ezeket az emberi jogokat, a vállalatokat. Alapvetően európai vállalatokról van szó, akik a, e a latin-amerikai kontinensen tevékeny a civil társadalommal is együtt működünk, ők is megpróbálják azt elérni, hogy egy etikus keretet teremtsenek a vállalatok működésének. Gyakorlatias tehát a megközelítésünk. A latin-amerikai országban nem feltétlenül egyszerű az európai cégek működése. Amit ma el fogok mondani, az nem a azoknak a vállalatoknak a véleményét képviseli, vagy jeleníti meg, a, akik a klienseink, hanem a tanácsadó cég véleményét. Milyen kihívásaink, van, milyen kihívásaink vannak, hogyan lehet ezeket potenciálisan megoldani, és hogyan tudjuk azt elérni, hogy olyan kontextust, kontextusok jöjjenek létre, amelyben könnyebben mozoghatnak ezek az európai vállalatok. Nos, sok vállalat elgondolkozik azon, hogy tehet-e még mást is, mint amit kötelezően elvárható. Az európai vállalatokban négy-öt oka van annak, hogy a formális kötelezettségeken túllépjenek. Az első az, hogy a piac, főleg a tőkepiac hogyan reagál ezekre a lépésekre, hiszen egyértelmű az, hogy amikor az európai vállalatok ilyen szempontból proaktívak, akkor és kellő gondossággal bánnak az emberi jogok kérdésével, akkor az pozitív hasznot generál számukra a piacon. És az is nagyon fontos tény lehet, hogy vannak olyan vannak olyan jogszabályok, egyes tagállamokban, vagy egyes államokban vannak olyan jogszabályok, amelyek segítik ezekben az elképzelésekben a, az európai vállalatokat. Egyébként nagyon fontos az is, hogy a civil szervezetek sokszor nagyon jó tanácsot tudnak adni az európai vállalatoknak ezekben a kérdésekben, és ez gyakorlatias tanácsot is jelent. Egyébként az is hajtja az európai vállalatokat, hogy eh, maga az, a, maga az a tény, hogy itt értéket eh, teremtenek, értékeket eh, védhetnek, és magukon a vállalatokon belül is vannak aktivisták, sokszor úgy kell ezt elképzelni, mint egy civil szervezet a vállalaton belül. Ők tudnak nyomást gyakorolni a vállalat tevékenységére. Számukra a vállalatok nagyon fontos szereplőt, szereplőt jelentenek, de természetesen nagyon komoly kihívások vannak, főleg gazdasági kihívások a megfelelő gondoskodás elvének alkalmazásában. Azért vannak kulturális kihívások is a vállalatokon belül. Ami a gazdasági kihívásokat jelenti, alapvetően két dologról beszélhetünk. Egyrészt az információ minőségét kell javítani, tehát hogy megfelelő információk álljanak a vállalatok rendelkezésére, hogyha megfelelően vannak tájékoztatva ezek a vállalatok, akkor sokkal jobban tisztában vannak azzal, hogy mi is az a helyzet, és meg kell nézni azt, hogy például milyen visszaélések vannak egy-egy, válasz, egy-egy vállalatban, Brazíliában. Például komoly változások történtek, pontosan azért, mert megfelelő információ jut el a vállalatokhoz, jobban tudják, hogy milyen problémák vannak a vállalaton belül, és éppen ezért az elektromos áramot szolgáltató vállalaton belül komoly változások történtek. Az is releváns, hogy egy vállalat, egy külföldi vállalat megértse, hogy milyen társadalmi kontextusban működik, például Argentinában, Kolumbiában, Mexikóban, hogy legyen konkrét információja a vállalatoknak, a külföldi vállalatoknak arról, hogy mi jelent sérülékeny pontot, mi, mi jelent kényes kérdést egy-egy ilyen befogadó országban. Még egy utolsó gondolt ezzel kapcsolatban. Nagyon fontos, hogy a piacok számára is elérhető legyen ez az információ. Ez egy tanulási folyamat. Hogyha a tőkepiacokat mondjuk nem éri el egy ilyen információ, akkor ez sosem válik igazán komoly faktorrá. A beruházási szempontból is nagyon fontos az. Sajnálatos módon még mindig normatív a hozzáállás ezekhez a kérdésekhez, ez eléggé távol van a gyakorlattól. Elnézést, mert egy kicsit túlléptem az időt, még egy mondatot hadd mondjak. A vállalatokon belül többféle kulturális perspektíva érvényesül, és szerintem itt azért sok mindent lehet változtatni. A compliance elképzelés az, ami leginkább uralkodik. Tehát a vállalatoknak az a cél, hogy megfeleljenek az elvárásoknak, Szerintem itt kéne változást elérni, és az lenne a lényeg, hogy a vállalatok az emberi jogokat, tehát magát az értéket kívánják megvédeni, ne pedig a feltételeknek feleljen, akarják megfelelni. Köszönöm. Köszönöm szépen, Kánó úr, mondja az elnök. Dominik Poitier következik. A az Assemblée Nationale, a francia nemzeti gyűlés gazdasági bizottságának tagja. Köszönöm szépen, hogy ellátogatott. Merci pour votre invitation et bon... Köszönöm a meghívásukat, mindenkit üdvözlök, nagyon örülök, hogy uh, itt az emberi jogok egyetemes nyilatkozata évfordulóján beszámoltak egy küzdelemről, amely a francia parlamentben zajlott az elmúlt években, és ennek eredménye a tavasszal egy olyan törvény elfogadása volt, amely egyfajta úttörő szerepet játszik a gondossági kötelesség betartását, illetően az anyavállalat és annak alvállalatai kapcsán. Egy hosszú küzdelem eredményeként született ez, a nem kormányzati szervek is segítettek, a francia szakszervezetek nagy része, egyetemi körök és képviselők, sokféle pártállású képviselő a korábbi mandátum során, ugyanis a képviselők nagy többsége érzékeny volt ezen téma iránt. E küzdelem a vállalatok világának vonakodásába, konzervativizmusába, neoliberális víziójába ütközött, de a civil társadalom és az elkötelezett képviselők végül is egy fontos demokratikus győzelmet értek el Franciaország számára, és talán azon túlmenően is. Miről is van szó? Arról van itt szó, hogy ahogyan az ENSZ, vagy az OECD, vagy az Európai Közösség is javasolja, hogy az súlyos emberi jogsértéseket és környezetvédelmi jogsértéseket be kell jelenteni, ugyanis a környezetvédelmi jogsértések emberi jogsértésnek is minősülnek, ugyanis itt van egyrésztről az emberiség méltóság, az emberi személy méltóság, és annak közös otthona méltóság, ez ugyanazt a küzdelmet jelenti, ezért jó, hogy az emberi jogok és a környezetvédelmi kérdések itt összekapcsolódnak ugyanabban a demokratikus szellemiségben. Ez a törvénytelen első ízben alkalmaz kényszerűítő erőt, bíra, bírák beavatkozását irányozza elő Franciaországban, és ezt a az elszent határt szünteti meg a között, aki parancsot vagy utasítást ad, és a között, aki végrajta a parancsot, akár az élelmiszeripar, akár a különféle feldolgozóipari ágak, elektronika vagy közmunkák területén. Most már az utasítást adó felelősségét meghatároztuk. Van egyfajta gondossági vagy elővigyázatossági terv, és ez azonosítja a kockázatok összességét, amelyet az adott vállalat vállal a világban, amikor a földgolyó másik részére helyezi át a tevékenységét, és megfelelő intézkedéseket irányoz elő, hogyha ilyenfajta jogsértésekre kerül sor környezetvédelmi és szociális területen. Itt John Rügi elvére utalok. Ez az elv most már nemzetközi és nemzeti szinten meggyökeresedett. A francia törvény ezt az elvet progresszív módon alkalmazza. Itt a több mint 100 ezer munkavállalót foglalkoztató 5000 munkavállalót foglalkoztató vállalatokról van szó, és Franciaországon kívülre is irányul ez a törvény, és ez egyfajta példaértékű kezdeményezés. A multik, a legerősebb multik vannak itt célkeresztben, akik francia eredetűek, vagy amelyeknek fontos beszállítói tevékenységük van országunkban. Ez a törvény egyfajta harmadik utat teremt a normatív rendszeren túl, amely szinte annyira, mivel annyira bonyolult a beszállítói lánc, és a között az önkéntessége meg közítés között, amely a vállalatok jó szendékára helyezi itt a hangsúlyt. Itt most maguk a vállalatok hagyják végre ezeket az in- intézkedéseket a saját erejükkel, a törvény mobilizálja őket erre, ösztönzi őket erre, hogy azonosítsák és előzzék meg az esetleges kockázatokat. Tehát nekik kell megoldásokat találni. A bírónak ezen megoldások hatékonyságáról kell ítélnie. Ez tehát egy jogalkotási innováció, amely az igazságszolgáltatási szerveket egyfajta ilyen döntéshozatali hatalommal ruházza fel, a, mm, hogyha a multik az elővigyázatossági tervüket nem hajtják végre. A helyi közösségek, akár Franciaországban, akár márhol, hogyha áldozati szerepbe kerülnek, NGO-k, szakszervezetek, mindannyian fordultak francia bírósághoz, és a vállalatot elítélheti a bíróság, vagy azért, mert az elővigyázatosság elve nem létezik, vagy az nem megfelelő, és hogyha a megelőzést nem hajtották végre, akkor, vagy a rossz ö, ö, elővigyázatossági terv, az mindenképpen súlyosbító körülmény a kártalanítás esetében. Itt a területen kívüliség tényezője merül fel, amikor is ö, egy szolidarit kutatási szuverenitást helyezünk a középpontba, a földgolyó más részein élő közösségeket is felelősséget vállalva. Itt 250 vállalat vett részt egyfajta képzésben, és 2018-tól ez a törvény már működőképes, az ENSZ munkacsoportjában is egyfajta inspirációként szolgál ez a francia törvény. Szakszervezetek, egyetemi körök is tanulmányozzák ezt, nagy az érdeklődés iránta, és itt három-négy ávra utalok, a bírek beleszólási, a munkavállalók beleszólási jogára, és mindez egy igazi erőt biztosít majd a globalizációban. Köszönöm szépen, Potyi úr! És most Manuel Altava szenátornak adom meg a szót az igazságügyi bizottság elnöke a szenátusban, Spanyolországból. Tessék öni a szó. Muchas gracias. Con su venia, señor Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! 2014 júniusában Ecuador és Dél-Afrika azt a kezdeményezést tette, hogy az emberi jogi tanácsba vigyék azt a kérdést, hogy az emberi jogok és a vállalkozások emberi jogok és a vállalkozások témáját egy kötelező érvényű dokumentumban fogalmazza meg. Ez egy történelmi lépés, és az Emberi Jogi Tanács elkezdett, elkezdett ezzel a kérdéssel foglalkozni tehát a vállalatok és az emberi jogok összekapcsolódásáról. Nagyon komoly konzultációs folyamat mögött vagyunk, a kormányok, a civil társadalom és a vállalkozások konzultációja zajlott körülbelül két éven keresztül, ezután pedig egy nagyon intenzív miniszterek közötti koordináció következett hónapokon keresztül. Arról van szó, hogy az emberi jogi tanács az emberi jogi tanács konszenzussal elfogadott egy, egy állásfoglalást ebben a témában. Ez is egy rendkívül fontos lépés volt, ez a 26 per 9-es állásfoglalás. A cél az, hogy bármilyen negatív vállalati hatással szemben védjük az emberi jogokat. Spanyolország a Spanyolország azon országok közé tartozik, ahol a bevált gyakorlatokat megpróbáljuk megosztani másokkal, és azt gondolom, hogy ez egy kiváló keretet teremthet azoknak a vállalatoknak, akik, tart, akik tartják magukat ezekhez a jogszabályokhoz. A cél az, hogy folyamatos, egy folyamatos fejlődés történjen 2020 júliusig kell a további eszközöket ezzel kapcsolatban kidolgozni, és egy nyomonkövetési bizottságot is kialakított az ENSZ. Spanyolországon belül a minisztérium koordinációs szerepet vállalt az Európai Unió és Spanyolország között. Spanyolországon belül tájékoztató kampányt szeretnénk, emberi jogi tájékoztató kampányt végrehajtani ebben a témában. Nagyon fontos az, hogy más államokkal együtt, együtt vigyük ezt a kampányt, és nagyon fontos az is, hogy minden egyes tagállam külügyi szolgálata megpróbálja tudatosítani azt a vállalatokban, hogy a külföldön működő vállalatoknak hogyan kell az emberi jogokat tiszteletben tartani. Az nagyon fontos az, hogy a konzuli segítséget megkapják ezek a vállalatok, legyenek megfelelő képzési központok a befogadó országokban. Tehát a megfelelő tájékoztatás alapvető fontosságú ebben a témában. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Arról van szó, hogy a nagy, a közép méretű, illetve a kis vállalatok is tiszteletben tartsák az emberi jogokat, és jó lenne, hogyha az, em- az Európai Unió ebben a kérdésben példával járna elő. Spanyolország terve ezzel kapcsolatban arra irányul, hogy arra is irányul, hogy a szabályozás nélküli globalizációból származó negatív hatásokat megpróbálja csökkenteni, hogy minél jobban hozzáférhessen mindenki az igazságszolgáltatáshoz, főleg a legszegényebb régióra vonatkozik ez a probléma világszerte. Az ESZ-nek van egy kormányközi mechanizmus ezzel kapcsolatban. A célunk az, hogy legyen egy kötelező érvényű jogszabály, amely véget vet a multinacionális cégek büntetlenségének emberi jogi, jogsértések elkövetése esetén. A civil társadalom, a helyi közösségek, különböző tudományos személyiségek, illetve kormányok is megoszthatják tapasztalataikat, illetve eszmét cserélhetnek ebben a témában, hogy létrehozzunk egy olyan eszközt, amely valóban megfelel ennek a célnak. Új nemzetközi kötelezettségeket kell tehát létrehoznunk a nemzetközi vállalatok szempontjában, a nemzetközi vállalatokra vonatkozóan. Azt gondolom, hogy a jelenlegi önkéntes jogszabályokon, vagy önkéntes lehetőségeken túl kell menni. Ez egy nagyon-nagyon fontos, döntő lépés lehet, hogy egy olyan gazdasági rendszert érjünk el, amely teljes mértékben tudja garantálni az emberi jogokat és a jólétet. És véget kell vetni annak, hon, annak hogy a multinacionális cégek büntetlenek legyenek, amikor emberi jogsértéseket követnek el. Spanyolország és az Európai Unió elkötelezett hívennek az új rendszernek. Úgy véljük, hogy minden egyes gazdasági szereplőre kötelező érvényű kell, hogy legyen ez, egy ilyen, ez az új keret, függetlenül attól, hogy egy-egy állam határain belül, vagy külföldön működő cégről van szó, és függetlenül attól, hogy mely államban működik ez a cég. Köszönöm szépen. Sajnos mikrofonon kívüli, aha, megérkezett a mikrofon. Akkor megadom a szót Isabel Albornoz asszonynak, aki az emberi jogok, illetve az üzleti eszközök munkacsoportjából érkezett hozzánk Spanyolországból. Köszönöm szépen, szeretném üdvözölni az európai parlamenti képviselőket, illetve az európai tagállamok parlamenti képviselőit is és a kollégákat is itt fönn a tribünön. Ecuador nevében szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért. Örülök, hogy beszámol, beszámolhatok arról, hogy az emberi jogok és a nemzetközi cégek munkáját meghatározó, jogilag kötelező érvényű eszköz hogyan fog megvalósulni. Örülök annak, hogy az Európai Parlament ebben a témában állásfoglalásokat hozott meg, ez nagyon sokat segít nekünk, és mutatja azt, hogy az Európai Unió is elkötelezett híve ennek az új eszköznek. Ez egy nagyon komoly folyamat, amivel ezt részre, meg lehet, létre lehet hozni ezt az eszközt. Sajnos az a realitás, hogy e- a különböző multinacionális cégek sértéseket, emberi jogsértéseket hajtanak végre. Nos, vannak olyan, vannak olyan folyamatok, amelyekkel ezeket megoldhatják a vállalatok, de sajnálatos módon ezek még jelenleg csak önkéntesek. Nagyon fontos az, hogy segíteni tudjunk azoknak, akik emberi jogsértéseket szenvednek el. Ne felejtjük, ahogy a világban a javak és a szolgáltatások 80%-át fragmentált módon állítják elő, ez azt jelenti, hogy több határon átnyúló a termelési folyamat, tehát nyilván több jogrendszerben valósulnak, valósulnak ezek meg. 2014. júliusában Ecuador és Dél-Afrika az ENSZ emberi jogi tanácsának 26. rendes ülésén terjesztették elő a tervüket, ennek nyomán létrejött egy kormányközi munkacsoport, amelynek mandátuma nincs egy végleges időponthoz kötve, és a cél az, hogy kitárgyalja, megtárgyalja ennek a kötelező érvényű eszköznek a módozatait. Ecuador egyébként ennek a munkacsoportnak az elnöke, hiszen tőlünk származik maga az elképzelés. Eddig négy munkacsoportülés történt, a negyedik idén októberben. Nagyon fontos volt az idei ülés, mert immárom egy vázlatból dolgoztunk, tehát van egy első változata ennek az eszköznek. 15 cikkből áll ez a, ez a dokumentum, és júliusban történt meg ennek az új eszköznek az új olvasata. Egyébként ezt az ENSZ emberi jogi fő képviselője tette meg. Nos, a szövegben benne vannak ennek a következő, a szövegben benne vannak a nemzetközi emberi jogok, jog alapelvei, illetve arra is utal a szöveg, hogy milyen kötelezettségei vannak a, tag, a különböző államoknak, illetve a vállalatoknak. A cél nem az, hogy új kötelezettségeket hozzunk létre, hanem az, hogy valóban megvalósuljanak azok a kötelezettségek, amik már léteznek a nemzetközi jogban, az emberi jogok, az emberi jogok témájában. Például a az igazság szolgáltatási rendszer, az igazságügyi rendszer problémáit próbáljuk meg ezzel a új eszközzel megoldani. Nagyon fontos az, hogy a megelőzést meg tudjuk valósítani, transnacionális jelleget, az emberi jogi sértések megelőzését. Nagyon fontos az is, hogyha mégis megtörténik a jogsértés, akkor az, akkor az áldozatok hozzájussanak az igazságszolgáltatáshoz. Nagyon fontos a nemzetközi együttműködés, hogy ezt az eszközt valóban meg tudjuk valósítani, illetve a nyomonkövetést szintén nemzetközi módszerrel kell megtenni. Az első olvasa tehát megtörtént, és utána elkezdődött a tárgyalás. 95 tagállam, ENSZ tagállam vesz ebben részt, 400 tagja, a civil vagy 400 képviselője a civil társadalomnak, a tudományos életből, a magánszektorból, illetve a különböző szakszervezetekből is képviseltetik magukat a résztvevők, vannak itt képviselők emberi jogi nemzetközi szervezetektől, nagyon sok parlamenti képviselő van itt, vallási szervezetek is képviseltetik magukat, egyházak, nagyon sok tanácsadó jellegű ö, de, ö, civil szervezet, illetve az ENSZ gazdasági és szociális tanácsát, tanácsa is képviselteti magát. Nagyon fontos számunkra tehát a lehető legszélesebb köri, körű részvétel. Egyébként körülbelül 30 szakértőnk is van a világ összes régiójából. A negyedik ülés ajánlásokat és végkövetkeztetéseket is megfogalmazott. Arra kérjük az összes tagállamot, az összes érintett felet, hogy 2019. februárjának végéig küldjék el észrevételüket az első változattal kapcsolatban. A negyedik ülésen történtek fényében nagy esély van arra, hogy megszületnek ezek az észrevételek jövő februárig. Közben konzultáció is történik majd, és ezután megszületik majd a következő verziója, a második verziója ennek az eszköztervezetnek, és a cél az, hogy ezt véglegesítsük 2019. júniusáig. Az ötödik ülés a kormányközi, legfőbb témája a kormányközi tárgyalások lesznek, illetve lesz majd egy fakultatív jegyzőkönyve is ennek az eszköznek, amelynek a célja az, hogy a különböző felleviteli folyamatok az igazságszolgáltatásban megfelelően, megfelelően elérhetőek legyenek, illetve a különböző nemzeti entitások megfelelően tudjanak együttműködni. Az ötödik ülést is megelőzik majd konzultációk, informális konzultációk, a tagállamokkal, a regionális csoportokkal, kormányközi szervezetekkel, illetve az ENSZ különböző mechanizmusait is természetesen beindítjuk. Tudjuk, hogy több évbe telik majd ez a tárgyalási folyamat, ez általában így van az emberi jogi többoldalú eszközökkel. Nagyon fontos, hogy a lehető legszélesebb körül legyen a részvétel. Nos, a társadalmak sokkal jobban kapcsolódnak egymáshoz, de sajnos még a a, sajnos a határok még mindig nagyon komoly akadályt jelentenek emberi jogi szempontból. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig bárki hozzászólhat a tagállami parlamentektől, vagy az európai parlamenti képviselők közül. Négyen jelentkeztek eddig hivatalosan. A nemzeti parlamentek képviselőivel kezdeném. Bacelar de Vasconcelos következik. Portugália. Please. It is not working. Please. Muito obrigado. Uh, muito obrigado. Uh... Köszönöm szépen. Októberben körülbelül egy hónapja részt vettem egy kezdeményezésen, amelyet az osztrák elnökség indított az Európai Unióban, mégpedig Bécsben került erre a kezdeményezésre sor. A középpontjában az Európai Unió alapjogi kártája állt. Furcsa módon a vita azon nehézségekre összpontosult, amelyeket tapasztalunk jogi szinten, igazságszolgáltatási szinten, az alapjogi kártából eredő jogok alkalmazása során másodlagos szintre került a, az európai és nemzetközi élete, úgymond ennek az alapjogi kártának kárta központi eleme pontosan az egyetemessége és az oszthatatlansága az emberi jogok vonatkozásában. Ez az oszthatatlanság az első emberi jogi dokumentumot jelent, és ez túlmegy a szokásos megosztáson, a szabadságjogok, a polgárjogok és a gazdasági és szociális, valamint kulturális jogokra való osztást illetően. Ezért hibázott az, hogy csak azokra az esetekre gondoljunk ezen karta kapcsán, amelyek az igazságszolgáltatás elé kerülnek. Ugye 2009-ben nyert ez a kárta jogilag kötelező erőt, de sajnálatos módon ezt a kártát a tagállamok, illetve az európai intézmények nem vették elég komolyan. Ezért a kárta jogilag kötelező érvényét nem vették eléggé komolyan, ez nem kapott elég nagy hangsúlyt, és az európai népek áldozatul estek ennek a prekoncepciónak, mely szerint a globalizáció következtében társadalmaink valahogy a Dickensi vadkapitalizmus időszakában maradnak továbbra is, és valahogy ez diadalmaskodott a megszorítási politikákban is, ezek Európa egészét sújtották, de legsúlyosabban, legszégyenteljesebben Görögországot. Ezt nehezen értjük meg, fontos lenne, hogy a tagállamokban az alapvető jogok megfelelően érvényesüljenek, hasonlóképpen a világ többi részéhez. Köszönöm. Thank you very much. The following is, uh... Köszönöm szépen. Patri Féron következik. Romániából, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen. Tăți, drepturile omului și mediul de afaceri. Köszönöm szépen. Az emberi jogokról beszéltünk, az egyenlőségről, az üzleti környezetről. Az emberi jogokat a munkajogokkal hasonlítottuk össze, illetve egyenlővé tettük a két kategóriát, de az emberi jogokba beletartoznak azok is, akik nem férnek hozzá a munkaerőpiachoz, mondjuk az oktatási rendszer igazságtalanságai miatt, vagy pedig azért, mert eltérőek, másoktól különbözőek, és ez igaz az e, Európai Unió határain kívül is. A roma közösség A roma közösség e, diszkriminációval kell, hogy szembenézzen. Sokszor az üres helyekre roma személyeket nem vesznek föl, a roma etnikai kisebbség tagjaként kérdezem, hogy Európa, az Európai Unió föllépe ezzel ellen? Igen. A tagállamok tesznek-e valamit? Hát nagyjából. Aztán fölmerül a kérdés, hogy a legnagyobb cégek föllépnek-e az ilyen gyakorlat ellen? Nos, vannak akik igen, de a legtöbben véleményem szerint nem. Ezért A legnagyobb kihívás az Európai Uniós intézmények esetében az, hogy együttműködjenek az üzleti e, ágazattal azért, hogy megvédjék az emberi jogokat és a kizárt csoportokat befogadják. Köszönöm szépen. Mr. Nordovis Rasnus. Nordovis Rasnus következik. From Denmark. Dániából. Thank you. Köszönöm szépen. Majdnem, majdnem helyes volt a kiejtés, elnök úr ne aggódjon. Először is köszönöm szépen a panel előadásait, nagyon érdekesek voltak. Követem a franciaországi eseményeket, illetve Potié úr az által elvégzett munkát, és most ugyanazt próbálom megvalósítani a Dán parlamentben. Nagyon remélem, hogy mi is eljutunk majd ide. Nagy inspirációt adott számomra, és nagyon fontos szerintem az, hogy a jó gyakorlat cseréjére sor kerüljön, hiszen szükség van jó érvekre, jó eszközökre, szükség van arra, hogy azt tudjuk mondani, nézzük csak, mi történt Franciaországban, vagy máshol. Bizony, időszerű az, hogy kötelező érvényű jogi eszközeink legyenek, kevesebb üres szó röpködjön, vannak olyan üzleti vállalkozások, amelyek nagyobbak, mint sok kis ország, és akkor bizony már nagyon nehéz helyzetben vagyunk. Ezen kívül azt gondolom, hogy a kötelező érvényű eszközökkel foglalkozó munkacsoport esetében nagyon fontos az, hogy a nemzeti parlamenti képviselők nyomják az európai parlamenti eseményeket, Ugye megszavaztuk ezt a, a parlamentben, de aztán, hogyha megnézzük, hogy mi történik a nemzeti parlamentekben, hát bizony ott, ott vannak hiányosságok. Még az is nehéz volt a Dán parlamentben, hogy a munkacsoportban részt vegyünk. Úgyhogy azt hiszem, most nagyon fontos, hogy az Európai Parlament, illetve a nemzeti parlamentek részéről legyen egy erős nyomás, és arra összpontosítsunk, hogy jogilag kötelező érvényű eszközeink legyenek, mert az üres szavaknak vége. Thank you very much. The following is Eleni. Köszönöm szépen. Eleni Stajaneki következik Görögországból. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ε, κυρίες και κύριοι, ε, το Δεκέμβριο του... Hölgyeim és uraim, 2000 decemberében Nidzában, Franciaországban aláírták az, az alapvető jogok kártáját, ez védi a munkavállalók jogait, az emberi jogokat az Európai Unió keretei között. Aztán a kárta a munkához való jogot is védi, a kényszermunkát tiltja, a szakszervezet nemzeti szervezkedés szabadságát is védi, a munkához való jogot, a szociális biztonságot, tiltja hát a gyermekmunkát, védi a fiatal munkavállalókat, valamint a magánélet és a munka egyensúlyát óhajtja megvalósítani, a nemek közötti megkülönböztetést is tiltja, a várandóság idején az elbocsájtást tiltja, ezen kívül az anyasági szabadságot is előírja a szüli szabadság lehetőségével, amely a férfiak előtt is nyitva kell, hogy álljon, hogy ne csupán a nők biztosítsák a szülői szerepet. Ezen sajnálatos módon olyan jogokról van itt szó, amelyeket nem élvez valamennyünk. Gondolok itt partnerekre olyan esetben, amikor örökbefogadás történt, az élettársakra bizonyos országokban ők nem élvezik ezeket a jogokat. Vannak itt tehát szövegek, amelyek számos jogot előirányoznak, ennek ellenére e jogokat gyakran nem tartják tiszteletben. Sok alacsonyabban képzett munkavállaló intenzív ritmusban dolgozik, alacsony önrendelkezési szinten, bizonytalan munkakörülmények között. Fennáll a kockázat az ő esetükben, hogy elbocsátásuk esetén nem találnak másik munkát. Ismerik önök Konstantina Kuneva esetét, aki gyilkossági kísérlet áldozatává esett, amikor szakszervezetissé választották Görögországban. Volt itt egy eljárás, amelyet Görögországban indítottak. Annak érdekében, hogy a bíróság ítéletét figyelembe lehessen venni, és a munkavállalók jogait biztosító szerződések rendelkezéseit tiszteletben lehessen tartani. Amikor az emberi jogokról beszélünk a vállalatoknál, akkor gondolnunk kell a legsérülékenyebb csoportokra, a nők csoportjára, a fogyatékkal élőkre, a fiatal munkavállalókra, az 50 év feletti munkavállalókra, illetve munkanélküliekre, a bevándorlókra, a menekültekre, valamint a jogokra, amelyek nem, amelyekkel nem lehet felhagyni a munkaterületén. Rosa Al- Köszönöm szépen, Rosa Álda következik Spanyolországból. Buenos días. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen a lehetőséget. Örülök annak, hogy részt vehetek a albizottság ülésén. Hadd mondjam el azt, hogy a kormányközi munkacsoport negyedik ülésén, ami Genfben zajlott október 15-én, 16-án, az Európai, az Európai Unió is nagyon konstruktívan vesz részt ennek a munkacsoportnak a munkájába. A Spanyolországban, Spanyolország is hozzászólt ezen az ülésen az áldozatok jogait kívánjuk védeni, illetve jogi, az emberi jogi aktivistákat. Nagyon fontos az, hogy a független, a független média milyen szerepet játszik ebben. Nagyon fontos az, hogy meghalljuk a hangját a jogi aktivistáknak, illetve az áldozatoknak. Azt gondolom, hogy a jogi aktivisták, illetve a a nemzetközi vállalatok viszonyát is valamilyen módon szabályozni kell, nem beszélve arról, hogy az áldozatoknak milyen jogokat adunk. Köszönöm szépen. Köszönöm, még valaki jelentkezik -e esetleg? Önök a, ön a civil szervezetek nevében, ugye? Adrián Espinoza az, hogy van nekem ide fölírva. A vállalatok igazságszolgáltatása Európa irodájától érkezett. Köszönöm. Well, um... Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Azt hiszem, hogy az elhangzottak tükrében egyetérthetünk abban, hogy az egyik legnagyobb kihívás előttünk, hogy tiszteletben tartsuk az emberi jogokat a globális üzleti fellépéseink során. Úgyhogy nagyon örülök annak, hogy a nemzeti parlamenti képviselők, illetve az európai intézmények képviselői találkoznak a mai napon, hiszen lehetőséget biztosít ez arra, hogy ezzel a kihívással szembenézzünk. Putyier úr utalt az éberség törvényére, a Vigilance Law-ra. Ez volt az első olyan törvény, amely előírta a nagyvállalatok számára, hogy a tengeren túli fellépéseiben az emberi jogokat érvényesítsék. Azt hiszem, el kell ismerni, hogy Franciaország már nem nincs egyedül ebben a helyzetben. Egyre több ország fontolóra veszi az olyan jogszabályok kialakítását, amely az emberi jogokat érvényesíteni, érvényesítését veszik célba, és ez az ENSZ irányelveinek is megfelel, az üzleti vállalkozásokra vonatkozó irányelvnek. Nálunk is van egy, egy olyan előírás, amely egyre több támogatást kap a társadalom részéről, illetve az üzleti vállalkozások részéről. Hollandia, Ausztria, a gyermek munkával kapcsolatban hoz majd törvényeket. A, nő, a német törvényhozás pedig az a a cégek esetében írja elő az emberi jogokkal kapcsolatos kellő gondosságot. Azt látjuk tehát, hogy ezek az országok egy egyre nagyobb nyomásnak tesznek eleget, hiszen a civil szervezetek, a szakszervezetek, a cégek egyre inkább kötelező érvényű törvényeket akarnak látni, olyan szabályokat, amelyek rákényszerítik a vállalkozásokat arra, hogy az emberi jogokat tiszteletben tartsák. Ez tapasztaljuk Luxemburgban, Finnországban és máshol. Tehát a kellő gondosság elve nagy támogatást élvez azért, mert egyrészt ez preventív jellegű, másrészt azonban segít az szolgáltatásban is. Úgyhogy egy nagyon jó eszközről van szó, amelyet egyre inkább szélesebb körben alkalmaznak. Úgyhogy azt látjuk, hogy van változás a civil társadalomban, a vállalkozásokban, a vállalatokban, és hogyha az Európai Unió többi része nem akar lemaradni, akkor kapcsolódniuk kell ehhez a mozgalomhoz, amely fenntarthatóbb gazdaságot hoz létre, kötelező érvényű szabályokkal az emberi jogok tiszteletben tartására vonatkozóan. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ASEAN koordinátora Stotthard úr következik. Stotthard asszony. I'm also representing Uh, having... Fidiást képviselem, köszönöm szépen, elnök úr, úgyhogy grassroot közösségeket dolgozom Ázsiában, és azt látjuk, hogy az emberi jogsértések az üzleti vállalkozások keretében bizony nagyon elterjedtek, úgyhogy teljes mértékben kiállunk amellett, hogy erre összpontosítsunk márban, ahol a rohingyák mészárlásának vagyunk tanúi, népírtásnak, ott is van gazdasági dimenziója ennek a válságnak. Föl kell ismerni, hogy az Európai Unió esetében hiányzik a regionális cselekvési terv az üzleti vállalkozásokra vonatkozóan az emberi jogok területén, és a jelenlegi elnökség Ausztria sem rendelkezik ilyen e, akciótervel, sem Románia, aki átveszi majd a vezető az elnöki szerepet. Úgyhogy azt hiszem, ugrásra van szükség, az önkéntes iránymutatásoktól át kell térni egy olyan modell elfogadására, amely a kellő gondosságot előíró törvény Franciaország példájára. Ezen kívül követnünk kell Ecuador vezető szerepét, az ENSZ kormányközi munkacsoportjában egy kötelező érvényű szerződés előkészítésén dolgoznak, amelynek célja az, hogy a vállalkozások az emberi jogi kötelezettségének eleget tegyenek. Tehát hangsúlyozni kívánom azt is, hogy sajnos a kormányközi munkacsoport munkáját kísértem Genfben, figyelemmel kísértem, és sajnos azt látom, hogy az Európai Bizottság képviselője obstruktív volt, akadályozta a kötelező szerződés létrehozását, és ez nem felelt meg, nem volt következetes, nem felelt meg az Európai Unió értékeinek, illetve az Európai Parlament kívánalmainak. Nagy mértékben értékeljük a különböző európai intézmények által elvégzett munkát, melynek keretében koherens formában kívánják megvalósítani az emberi jogi kötelezettségeket, különösen az üzleti tevékenységekben. Mindemellett azt kell mondanom, hogy ami a kereskedelmi és beruházási megállapodásokat illeti, akkor már bizony nem Brüsszelben találjuk magunkat, hanem a vadnyugaton, a kóbolyok között. Miért mondom ezt? Azért, mert 2016-ban az ombudsman az Európai Bizottságot hibásnak nyilvánította az EU-Vietnám szabadkereskedelmi megállapodás előké, előkészítése során tett tevékenységét. Két évvel később az beruházási védelmi megállapodás nem védi meg az emberi jogokat, annak ellenére, hogy az elmúlt 18 hónapban a vietnám hatóságok lesújtottak az emberi jogvédőkre ebben az országban. Tehát egyértelmű, hogy ha azt akarjuk, hogy következetesek legyünk, megfeleljünk az emberi jogi kitételeknek, akkor egy átfogó átstruktúrálásra van szükség a szabadkereskedelmi megállapodások és a beruházási védelmi megállapodások területén. És egy nagyon erős kritikával zárnám a felszólalásomat az ISDS-re vonatkozóan amely egy vita rendezési mechanizmus. Azt látjuk, hogy ezt a mechanizmust kihasználják arra, hogy a cégek elkerülhessék emberi jogi kötelezettségeiket, illetve ne nyújtsanak jogorvoslatot az érintetteknek. Ezt nem hagyhatjuk, nem hunyhatunk szemet Mm, fel kell hívnunk a figyelmet arra, hogy amikor a rabszolgaságot eltörölték Európában, akkor a a rabszolgatartókat kompenzálták a profit kiesésért. Ezt nem ismételhetjük meg ebben a régióban, illetve a világon. Köszönöm. Uh, dear colleagues, we have... Tisztelt kollégák, még egy képviselő szeretne hozzászólni. Albert Airola, az olasz parlament részéről parancsolja. Sí, buongiorno, grazie, sono... Üdvözlök mindenkit, köszönöm. Az Emberőgi Bizottság éppen hivatalba iktatott új alelnök is vagyok. Teljes mértékben egyetértek ezzel a kérdéssel a Franciaországban történteket illetően már ami a nemzetközi szintű büntethetőségét illeti a multinacionális vállalatoknak, amelyek nem tartják tiszteletben az emberi jogi karta szövegét. És azzal a megállapítással is a portugál kolléga, illetve a dán kolléga részéről, hogy valamilyen módon az iránymutatásokról át kell térnünk itt az Európai Unión belül is a kötelezőbb jellegű eszközökre. Tehát üdvözöljük a kötelező jellegű eszközöket. Gyakran azt a problémát látom, hogy a multi nacionális vállalatok, illetve az országok közötti kapcsolatokat illetve én nagyon sokat foglalkozom az afrikai kontinenssel, nos ott valódi súlyos emberi, illetve gazdasági és ennek következtében emberi jogsértésekre kerül sor. Gondolok itt bizonyos bányákra, kiteremelésekre, munkavállalók, akik kegyetlen körülmények között dolgoznak, a multiknál, olyan országok esetében, amelyek megvásárolják ezeket a termékeket, egyszerűen félrenéznek, nem vesznek tudomást ezekről a történésekről. Tehát itt nem csupán a multikra fontos lesújtani, akik beszennyezik magukat ilyen jellegű bűncselekményekkel, illetve nem tartják tiszteletben a munkavállalói jogokat, hanem az ENSZ-en belül is el kell végezni a munkát, ahol ugyanazok az elnökök ülnek, akik lehetővé teszik, hogy országukba beáramoljanak bizonyos fajta, megvalósulnak ott bizonyos fajta munkavállalói helyzetek. Gyakorlatilag rabszolgasságról beszéltünk ezekben az esetekben. Itt mindenképpen be kell őket is vonni, mert különben csak a multikra sújtunk le, és elképzelhető, hogy a multi majd nem fog bizonyos üzleti környezetekben tevékenykedni, de az ensz belül ott ülnek szintén a nagyon súlyos jogsértések felelősei. Nagyon fontos tehát, hogy az ENSZ frontján is aktivizálódjunk. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Tisztelt hallgatóság, tisztelt kollégák, hadd tegyem ehhez azt hozzá, hogy az úgynevezett új tagállamok, tehát a közép- és kelet-európai országok számára és nagyon komoly kihívás az emberi jogokat összeegyeztetni a beruházásokkal, a multinacionális cégek tevékenységével. Miután ezek a, az új tagállamok beléptek az Unióba, elég sok feszültséget generált a multinacionális cégek tevékenysége, elég sok igazságtalanságot szült ez, és fontos, hogy az unión belül is megoldjuk ezeket a problémákat, nem csak a harmadik országokban, a világ egyéb részein. Végezetül másfél percet tudom megadni a szót a szakértőinknek, a vendégeinknek, in the same order as... Ha lehet, akkor ugyanabban a sorrendben tudnám megadni a szót, mint ahogy elkezdtük. Szahán asszony parancsolja. Köszönöm szépen! Köszönöm, ez sok érdekes észrevételt kérdés. Azt szeretném hangsúlyozni, amit a vadkapitalizmus hallottunk Portugáliából. Nagyon fontos az, hogy az ellátási láncmodellünk úgy változzon meg, hogy ez mindenki számára, elkép, mindenki számára hasznos lesz, és annak is nagyon örülök, amit a görög képviselő mondott, nem csak azoknak a jogait kell védeni, akik már dolgoznak, hanem azok is, akik szeretnének bejutni a munkaerőpiacra, vagy azokkal is foglalkozni kell, akiknek a munkaszerződéseik nagyon előnytelenek. Tehát nagyon-nagyon sok olyan ember van, aki akinek fontos az, hogy a jogaival tudjon élni. Nagyon sok parlamenti képviselőt, képviselő számára jelenti inspirációt a francia jogszabály. De a francia vállalatok ezután is profitot termelnek. Remélem ezt a profitot valamilyen módon megosztják a vállalat dolgozóival. Hogyha arra kérjük a vállalatokat, hogy megelőzőek, megelőző lépéseket tegyenek, nem is értem, hogy erről miért gondoljuk azt, hogy ez egy radikális lépés. Sőt, jó lenne, hogyha egyszer mindenkorra véget vetnénk azoknak a versenyelőnyöknek, amelyekhez azok a vállalatok jutnak, akik nem tartják tiszteletben az emberi jogokat. Mindenki számára egyenlő viszonyokat kell teremteni. Még egy gondolat. Viki barátnőm nagyon fontos dolgot mondod. szeretnék, hogyha mindenkinek a hangját, mindenkinek a véleményét meghallgatnánk. Nagyon sok jó gyakorlatot lehetne megosztani. Voltunk már, voltak erre példák a mai napon is, remélem legközelebb még több ilyen lesz. Köszönöm. Következő. Ki, következő szakértőnk, Anna úr. Köszönöm szépen. Nagyon sok hozzászóló beszélt arról, hogy kötelező érvényű eszközökre van szükség, és a magánszektorból is azt a visszhangot kaptuk a vállalatoktól, hogy ez számukra is hasznos lenne, gyakorlatban hasznos le, hogy tudják, hogy meddig lehet elmenni, mi az, amit nem lehet megtenni. De a globális irányításban, kormányzásban nem egyértelmű az, hogy mely ország rendelkezik olyan hatalommal, ami lehetővé teszi, hogy kezdeményezzen egy ilyen kötelező érvényű eszközt. Tehát egy minimális norma halmazt kéne létrehozni. Még egy dolog. A francia vállalatok egy nagyon fontos példát jelentenek, de beszélhetnék a német vagy a spanyol vállalatokról is, szeretnének megfelelő gondoskodással odafigyelni a dolgozóikra, illetve a tevékenységük hatására. Azt gondolom, ahogy ahhoz, hogy gyakorlatban is hasonl, gyakorlatban is megvalósíthatóak és hatékonyak legyenek ezek a jogszabályok, arra van szükség, hogy a bevált gyakorlatokat folyamatosan cseréljük, és vannak olyan vállalatok, amelyeknek elég bonyolult volt a múltja, a hagyományai, de meg tudták változtatni a szokásaikat, és ezáltal akár példaértékűvé is válhat, válhatott a, a fellépésük és itt mindenképpen beszélnem kell a fenntarthatóságról és a, és a fenntarthatósági célkitűzésekről. Jó lenne, hogyha más kontextusban is meg tudnánk valósítani ezeket a bevált gyakorlatokat. Köszönöm. Yes, the next is... Köszönöm. Most a francia parlament tagját fogjuk meghallgatni, Dominik Potier úr. Merci pour ce débat. Köszönöm ezt a szenvedélyes vitát. Egyesek a tempóra emlékeztetek, amit alkalmazunk, hogy elfogadjuk ezt a bizonyos francia törvényt. Szerintem fel kell gyorsítanunk, a világ ugyanis veszélyes, és az emberi jogok tiszteletben tartása béketényező, meg vagyok győződve erről, hogy a versenyképesség, a jövőbeli versenyképesség csak az emberi jogok és a környezetvédelem tiszteletben valósulhat meg. Európa csak így ö, nyerhet. Ö, csak a jövő gazdasága révén akkor nyerhetünk, hogyha világosan alkalmazzuk azokat az elveket, amiket mi Franciaországban meg tettünk. Tehát nem lehet fél intézkedés, nem lehet habozás, részleges intézkedés, hogy itt most a gyerekekkel, vagy az ritka esványokkal kapcsolatosan dolgozunk. Itt egy globális elvre van szüksége, ezt kell alkalmaznunk, és a francia vállalatok azt mondják nekem, hogy ez egy jobb kellő gondossági terv, és így a vállalat is javul, egyfajta új dinamika teremtődik, és ez a jövő dinamikája egyben ugyanaz, amit láthat láttunk a rabszolgasság elleni küzdelem során a 19. Század, a 18. században, hogy itt, vagy akár a munkai balesetek esetében, hogy a forradalom egyfajta új virágzást eredményezett a korrektív, szolidaris, megelőző intézkedések területén, tehát így a vállalat egyfajta innovációt is végrehajt, hogy ezen kockázatokat megpróbálja megelőzni, tehát egy európai vállalati modellre van szükség, és itt mindenféleképpen az iránytű kell, hogy legyen ezen elvek betartása a magánszféra a jövőben a globalizációnak egy emberibb arculatot biztosított ezáltal. Köszönöm. de uh, Mr. Senator Altava. Köszönöm szépen. Altava szenátor következik. presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Először egy korábbi témára reagálnok, reagálnék, a román kolléga vetette fel, hogy vannak olyan e, e, vannak olyan vállalatok, amelyek egész egyszerűen romák által lakott környezetben nem működnek. Egyébként nagyon sok román származású személy él, dolgozik Spanyolországban, és ők pontosan ugyanolyan jogokat élvezhetnek, mint bármilyen más Spanyolországban dolgozó személy, és a társadalom biztosításhoz is ugyanúgy hozzáférhetnek. Kedves kollégák, ezt a problémát sokféleképpen lehet megoldani, ez egy nagyon fontos probléma, és azt gondolom, hogy a megoldás középpontjába a személyet, a szemét kell állítani. Spanyolországnak van egy elképzelése, ez pedig az, hogy a konszenzusból induljunk ki, megvan a megfelelő akarat arra, hogy meg tudjuk oldani ezt a problémát, a vállalati részről is, a, a tudományos élet részéről is, a kormányzat részéről is, a szakszervezetek részéről is, a civil társadalom részéről is megvan ehhez a szükséges akarat. Egy olyan szerződésre van szükség, amely mindenki egyetért, nagyon fontos, hogy ez megszülessen, és nagyon fontos, hogy a, a lánc, a munkafolyamatok teljes, sora, teljes során az emberi jogokat végig betartsuk. Spanyolország azt szeretné, hogyha társadalmi szempontból nagyon felelősség, felelősségteljesek lennének a vállalatok. Van elég sok olyan vállalat, kis és közép méretű vállalat, amely már most többet tesz, mint az előírt minimum a társadalmi felelősségvállalásban. Több időm nincs, ugye abba is hagyom, köszönöm. But not least Mrs. Alba. Ágalmas asszony következik végül, de nem utolsó sorban. Köszönöm szépen! A kötelező érvényű egyezmény kitárgyalásáért vagy megtárgyalásáért Ecuador vállalta a felelősséget. Én nagyon hálás vagyok azért, hogy meghallgathattam ma az európai képviselők véleményét, és azt kérem, hogy menjenek haza, és mondják el azt, hogy a kormányaik legyenek egy kicsit aktívabbak ebben a folyamatban, amit mi vezetünk. Meggyőződésem, hogy Európa és a tagállamai nagyon sokat tehetnek azért, hogy a hogy ebben a fontos témában fejlesszük és javítsuk a nemzetközi jogot. Tehát kérem szépen, vegyenek részt aktívabban ebben a folyamatban. Mi is a konszenzusra törekszünk. A konszenzus az alapja annak, hogy ezek a nemzetközi normák hatályba léphessenek, illetve lehessen ezeket alkalmazni. Szeretném tehát fölkérni tisztelettel önöket arra, hogy próbáljanak meg aktívabban részt venni ebben a folyamatban, hiszen ezzel nagyon sok jót tehetnek a nemzetközi jognak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm a sok észrevételt, véleményt. Köszönet az összes képviselőnek, tagállami és európai parlamenti képviselőknek. Szerintem nagyon jól sikerült ez a vita, és méltóan megünnepeljük az ENSZ nyilatkozatát, az emberi jogokról az egyetemes nyilatkozatot. Köszönöm szépen mindenkit, üdvözlök! Iniziamo questo terzo panel. Kezdjük meg a harmadik panel munkáját. Ahogyan tudják, ez a fenntartható fejlődés és az emberi jogok összefüggésével foglalkozik. Az a megtiszteltetés és örömért minket, hogy Ájvejve itt van a körünkben, akit felkértünk arra, hogy beszéljen a fenntartható fejlődésről és az emberi jogokról. Délelőtt politikusok, érdeképviselők beszéltek e témáról az Emberi Jogok Egyetemes nyilatkozata évfordulója kapcsán. Ez egy nagyon fontos alkotó része a demokratikus társadalmaknak, a véleménynyilvántás szabadságának, illetve a kultúra szerepének a demokráciában is. ezért teremben valóban nagy megtiszteltetés számomra, hogy egy ilyen fontos vendégnek adhatok szót, ajvajvaj kínai művész, szobrász, kiállítással, fényképészettel, mozival egyaránt foglalkozik, és társadalomkritikával, kulturális kritikával folyamatos tárgya volt a közvitának a műve, és támogatja az emberi jogokkal és demokráciával kapcsolatos közvitelt. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat az emberi jogi párbeszéd kapcsán, és azonnal meg is adom neki a szót, tessék. Okay. Okay. Ah. <coughs> Uh, 谢谢，尊敬的女士们、先生们。 人权。Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az emberi jogokkal kapcsolatban az alap kérdés, hogy mit jelent az, hogy emberek vagyunk? Az, hogy emberek vagyunk, az több dologgal jár. Szükséges ez, hogy legyen emberi öntudatunk, hogy emberi méltósággal rendelkezzünk, és azt gondolom, hogy ez a emberiségnek, annak, hogy emberek vagyunk, ennek a, ez ad igazán tartalmat. Nagyon fontos az, hogy eh, eh, gazdasági biztonság vegyen minket körül, legyünk, legyen jogunk az oktatáshoz, hogy legyen szabad véleménynyilvánítás, illetve gyülekezés. Ez hozzájárul ahhoz, hogy emberek legyünk, hogyha hátat fordítunk azoknak az erőfeszítéseknek, hogy az emberi méltóságunkat meg tudjuk valósítani, akkor elfordulunk a saját emberi, emberségünktől. Azt gondolom, hogy nem szabad a erkölcsi alapelveinknek hátat fordítani. Ezután csak korrupció, káosz és zsarnokság valósul meg, és a humanitárius válságok is ennek tudhatóak be. Több mint 200 év telt el azóta, hogy az emberi jogokról először elkezdtünk beszélni. Ezen időszak alatt nagyon komoly történelmi fejlődés történt, és nagyon megváltozott a világ. Európában, Európa korábban gyarmatosító hatalmakból áll, autokrata államokból, most viszont demokratikus társadalom létezik Európában, kapitalista orientációval, demokratikus keretet hoz, hoztak létre, hozott létre Európa, és a személyes jogokat is védik Európában. Az új globalizációban strukturális változásokat láthatunk, és az emberi jogokat, emberi jogoknak is komoly kihívásokkal kell szembenézni arról van itt szó, az jelenti az igazi problémát, hogy másmilyen fejlődési szinten vannak az egyes az országok, eltérőek a gazdasági realitások, eltérőek a gazdasági érdekek, de az is jelent, az is konfliktus forrás, hogy máshogy értelmezzük az emberi jogokat, az emberi méltóságot, az erkölcsöket, máshogy gondolkozunk a felelősségvállalásról. Azt gondolom, hogy ebben a mai világban sokszor elveszítjük az alapvető értékeinket, mit gondolunk az emberi jogokról, a humanitarianizmusról, és nem tudjuk megfelelően gyakorolni sem emberi méltóságunkat, sem jogainkat. A történelmből tudjuk, hogy egy ilyen etikai válság mindig nagyon fájdalmas, és ennek a nyomát láthatjuk mindenhol. Például a menekült válság a világban nap mint nap rosszabb lesz, több mint 70 millió menekültnek kellett elhagyni a házát, hazáját, háború, illetve szegénység miatt. Környezetünk is egyre inkább, egyre rosszabb állapotban van, az ökológiai egyensúly is egyre érzékenyebb. Nagyon sok a háborús konfliktus, és elég sok potenciális politikai válság robbanhat még ki. Egyre súlyosabbak a regionális instabilitások, és az autokratikus rezsimek is sokszor brutálisan lecsapnak. Sajnos a demokratikus környezet egyre ritkábbá válik. Hogyha folytatjuk ezt az nem átgondolt és nem megfékezett expanziót nacionalista és kapitalista rendben, akkor azt gondolom, hogy csak elmélyülnek a különbségek a gazdagok és a szegények között. Nagyon sok országban a világban nincs megfelelő hozzáférés az oktatáshoz, a kommunikációhoz, az információhoz. Ezek az emberek nem gyakorolhatják szabadon saját képzeletüket, kreativitásukat, a saját ideájaikat nem tudják megvalósítani, nincs szabad véleménynyilvánítás, vagy szabad gyülekezés, vagy gyülekezési szabadság. Ugyanis ha ezt megtennék, akkor ezzel fenyegetnék az autokrata vagy az autoriter rezsimet. Éppen ezért ezek a rezsimek a ügyvédeket, az újságírókat eltüntetik, meggyilkolják. Ezért van az, hogy a cenzúra elterjedőben van ezekben az országokban, és nagyon sokszor elnyomják, kegyetlenül elnyomják a vallási és civil szervezeteket. A korrupt rezsimeknek továbbra is profitot termel a fegyverkereskedelem, a diktatúrákat továbbra is diktatúrák továbbra is élvezik a kapitalista nemzetek nyugodt támogatását gondot jelentenek a vallásos, a vallásos konfliktusok, az etnikai konfliktusok, a, régi, a regionális konfliktusok. Nos, ezek mind nagyon primitív hatalmiászmákhoz vezetnek. A logika még emögött nagyon egyszerű. A különböző a különböző egyéni szabadságjogokat meg kell, le kell csökkenteni, és így jobban tud kontrollálni a kormány és ezáltal nagyon fontos jogaikat vesztik el a személyek. Azt gondolom, hogy az emberi joghoz való hozzáállásunkat is meg kell változtatni. Korábban egyfajta egydimenziós kapcsolat volt ez az állam, illetve a személy között, most viszont sokkal inkább egy többdimenziós kétirányú kapcsolatrendszerről van szó, függetlenül attól, hogy itt emberi jogokról van szó, vagy politikai entitások céljairól, vagy érdekcsoportok céljairól, ezek a dolgok, ezeket a dolgokat összefüggésében kell vizsgálni. Azt gondolom, hogy egyre globálisabbak azok a feltételek, amelyek meghatározzák emberi mi voltunkat. Az, hogy a gyermekek felnőjhessenek és oktatásba részesülhessenek, hogy a nők védelmet kapjanak, hogy a természetet lehessen védeni, hogy legyen, legyen jogunk a túléléshez, ezek mind kapcsolódnak ahhoz, hogy az emberiség életben maradjon, az ökorenc, ökoszisztémánkat is meg kell tudni védeni, és ezek mind-mind olyan kérdések, amelyek szorosan kapcsolódnak az emberi jogokhoz. Ahogy fejlődik a, a tudomány és a technológia, az autoriter államok megpróbálják kizárni a magánéletet, és megpróbálják a terrorista ellenesség nevében a személyes szabadságjogokat korlátoz, korlátozni, és a stabilitást úgymond megpróbálják fenntartani, de azt gondolom, hogy ezáltal csak egy pszichés manipulációt valósítanak meg. Azt gondolom, hogy ezzel a problémával közösen kell megküzdeni. Meg, az internetet is megpróbálják ellenőrizni, vagy arcfelismerő technológiákat indítanak el a különböző autoritár államok. Ezáltal az embereknek a gondolatát és fellépését próbálják meg korlátozni. Ez, ez egyfajta fenyegetettség, fenyegetés az a politikai csoportosulások számára is, amelyek megpróbálnak valamilyen módon szabadságot keresni a világ különböző részein különböző mértékű ez az elnyomás, az új szociális feltételekkel kapcsolatban mondhatom, azt, hogy nincs még megegyezés abban, hogy mi az, ami kívánatos. Nagyon sokszor nagyon rövidtávú elképzeléseik vannak, és csupán beszélünk ezekről a kérdésekről, ahelyett, hogy tennénk is valamit. Európa, az Egyesült Államok, Oroszország, Kína és más kormányok ö, fegyvereket gyártanak, illetve értékesítenek. Hogyha a veszélyes gyakorlatnak nem vetünk véget, és lehetővé tesszük a fegyveres konfliktust, akkor semmi értelme sincs annak, hogy az emberi jogokról beszéljünk, ezzel csak önmagunkat bolondítjuk. Ugyanígy, hogyha nem zabolázzuk meg a kapitalista, globális terjeszkedést, és hogyha nem próbáljuk megfékezni az autoritárius kormányokat, és azok lesújtó fellépéseit, akkor hiába beszélünk az emberi jogokról, ezek üres szavak maradnak. És nagyon drágán megfizetjük ezt az elégtelenséget. Az emberi jogok közös értékek nem egyetlen egy személynek a jogai, illetve nem is kizárólagosan a világ bizonyos táján érvényesülnek. Az egész emberiség értéke, az emberi jogok közös tulajdont képeznek tehát, tehát hogyha valakinek az emberi joga sérül, akkor az egész emberiség emberi joga sérül. Ugyanígy, hogyha valakinek valamelyik régióban az emberi jogok érvényesülése megvalósul, akkor az ezzel az egész emberiség megváltására sor kerül. Az emberi jogok elve rendkívül fontos. miről van szó? Túlságosan önzők vagyunk? Vagy pedig nem vagyunk őszinték? Vagy pedig nem szeretjük eléggé az életet, és így figyelmen kívül hagyunk olyan elveket, mint az igazság, az igazsághoz való hozzáférés, a méltányosság. Elfogadjuk a káoszt, és ezzel hagyjuk, hogy a világ összeomoljon, romokba heverjen a reményeinkkel és álmainkkal együtt. Vagy úgy döntünk, hogy hiszünk az értékekben, ezeket fölkaroljuk, azon értékeket, amelyekkel azonos, azonosulunk, felismerjük az igazságot, megértjük a tudományt, a saját belső értékeinket, illetve aspirációinkat, tiszteletben tartjuk az életet és a hitet a társadalomban, elhárítjuk az akadályokat, és ezzel föntartjuk az emberiséget, az emberségességet, illetve az élethez való jogot, az élet értékét elismerjük azt, hogy az emberi, emberek szimbiózisban, függőségben élnek egymással, őszintén felismerjük az élet értékét, hiszen ezek állnak az emberi értékek, illetve az emberi erőfeszítések hátterében. Köszönöm. Köszönöm a beszédét. Most pedig a képviselők kapnak szót. Benkő Erika következik Romániából. Hello, ladies and gentlemen. It's very nice to be here today. Köszönöm szépen, nagyon örülök annak, hogy eljöhettem a mai napon, és köszönöm szépen az előadást is. Azt hiszem, hogy amikor az emberi jogokról beszélünk, akkor nagyon fontos megfigyelni a kulturális jogokat, és azt látjuk, hogy az Európai Unión belül vannak olyan közösségek, amelyek nehézségekbe ültöznek, ütköznek a politikai döntés hozatal területen kulturális jogok esetében. A magyar közösség Romániában ilyen közösség, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a nemzeti jogszabályok érvényesüljenek, illetve javuljanak, különösen gondolok itt az oktatásra, illetve az anyanyelv használatára a különböző nyilvános területeken, itt a nemzeti kisebbségek háttérbe szorulnak. Elmondtuk, hogy minden mindennel összefügg, és a regionális fejlődésre, egy közösségnek a jóléten nagymértékben hatása, hatása van. Hogyha megvizsgáljuk a kulturális és nyelvi jogok helyzetét Európában, azt látjuk, hogy óriásiak az eltérések a különböző közösségek között, ez pedig azt jelenti, hogy oda kell figyelnünk a kisebbségek jogaira, illetve az ő valós, valóságukkal szembe kell nézni a kihívások, nagy terhet rónak a kisebbségekre, ezért nagyon fontos, hogy Európa kiálljon a kisebbségek jogaiért, megfelelő standardokat fogalmazza meg, és szerintem a jövőben el kell gondolkozni az Európai Uniónak egy ilyen standardon, hiszen így a nemzeti kisebbségeket megvédheti, és ezt a jogaikat érvényesítheti a kontinensen. Angela Guerra. Köszönöm, Angela Guerra. Köszönöm, mindenkit üdvözlök. Különösen üdvözlöm Ai Weiwei-t, a munkájához és a beszédéhez is gratulálok. A 2030-as agenda sok országot arra kötelezett, hogy azt az utat folytassák, amiről ön szólt, azon perspektívák végrehajtása ezek, amelyek az emberi jogok megvalósításhoz vezetnek. Portugália is folytatja a munkát ezen a területen, de aztán vannak még más országok, amelyeket két oldalú együttműködés keretében kísérünk, így a portugál nyelvű országok az egyik terület, amit nyomon követünk, az egészségügy területe, ez nagyon jelentős terület manapság. A szexuális és reproduktív egészség területe különösen nemrégiben elkísértem egy delegációt afrikai országokba, ezt az Európai Fejlesztési Fórum szervezte, Kigáliba, Ruandába mentünk, és nagyon különbözőek itt a helyzetek ezen a területen területen, a különböző országokban, és egyre inkább nőnek a nehézségek. Az egyik fő nehézség, amit mindenki jelzett az emberi jogok ezen területén a programok végrehajtását illetően, a, az egészségügyi gondozáshoz való hozzáférés, aztán az, hogy hozzá lehessen férni a termékenységi kezelések ez Nagyon ö, sokan foglalkoznak ezzel az európai országokban jelenleg. Itt hiányoznak a pénzügyi források nemzetközi szinten, az országok vagy pénzügyminiszterek részéről. Egyre több ország küzd nagy gazdasági nehézségekkel, és láthatjuk, hogy az egészségügyi miniszterek forrásokat különítenek el erre, ezekre a célokra, de aztán költségvetési problémák miatt a pénzügyminiszterek blokkolják ezeket a forrásokat. Tehát ezt szeretném felvetni ezt a kérdést, hogy ön szerint ezen emberi jogok garantálását pénzügyi problémák miatt veszélybe sodorják sok országban. Sok ország nem is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Itt az alapvető egészségügyi jogok tiszteletben tartásával foglalkozni kell, és ez más programokat is kiegészíthet. Two minute, two minute intervent. Barbara. Barbara két percben adj egy jó példát a felszólási idő betartására. Statement. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a hozzászólását, az előadását. Szeretnék köszönetet mondani önnek azért, mert a művészetet és a politikai gondolatát arra használja, hogy pozitív meggondolásból kritizál, kritizáljon, akár az Európai Uniót is kritizálja. Sajnos nagyon sok nemzetközi szervezet képtelen volt a menekültek jogait tiszteletben tartani, ez az Európai Unió határaira is igaz, határaira is igaz, jelenleg az Európai Unió határai a legveszélyesebbek. Itt van a legtöbb áldozat. Beszélt az emberi jogokról, hogy ne kelljen az embereknek félnie sem a kormány elnyomásától, sem a szegénységtől. Amikor az emberi jogok egyetemes nyilatkozatát megalkották, akkor ez volt a legfőbb üzenet, ez volt a lényeg, és hogyha megvizsgáljuk az Európai Unió fellépését, vagy a legutóbbi Európai Emberi Jogi Stratégiát, akkor azt gondolom, hogy ez az alapelv megtalálható. Nem kell ezt újra gondolni. Szerintem már az is elég, hogyha amit megfogalmaztuk, azt meg is tudjuk valósítani. Ha megnézzük az Európai Unió emberi jogi tervét, cselekvési tervét, akkor tényleg ott van, ami, amire szükség van, az embereknek méltó életet, élethez való esélyt kell adni, hogy ne, hogy ne kelljen félniük sem a szegénységtől, sem az elnyomástól. Szerintem az Európai Unió jó munkát végez olyan szempontból, hogy ezeket meg akarjuk valósítani, de néha sajnos visszaköszön egy olyan hidegháborús retorikába, amely szerint egyes jogok fontosabbak, mint a, az emberi jogok. Szerintem nemzetközi szinten is az Európai Uniónak többet lehetne tenni, például az ENSZ-ben, nagyon fontos, hogy együtt tudjuk garantálni a személyes jogokat, az egyéni jogokat, illetve a kollektív jogokat. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm elnök uh, úr. Először is köszönetet mondok, hogy Ajvajve itt van most a körünkben, az Európai Parlamentben. Kifejezheti a véleményt, nem tetti meg ezt az országában. Ez már egy nagyon erős jelzés azt illetően, hogy az Európai Unió mennyire fo nagy fontosságot tulajdonít az európai intézmények szerepének, a parlament szerepének, akár a szaharodi kapcsán, ugye, a Nobel sok is kaptak szarovdiat. Nagyon fontosnak tartom, hogy létrejöjjön ez a fajta párbeszéd az európai és a nemzeti parlamentek között, és tapasztalatot tudjunk cserélni. Két kezdeményezni szeretnék önökkel megosztani, amelyet a belga parlament indított. Az egyik, ugye ez egy szerény parlament, a frankofon brüsszeli parlament, ez egy állásfoglalás a humanitárius vízumkiadás megkönnyítését célozza a polgári szolidaritás kriminalizációjának elkerülését. Ez ugyanis egy valós probléma, és egy szolidáris és fenntartható migráns politikát. Egy olyan kontextusban, amikor a migrációs paktumról beszélünk majd Marrakesben, és több ország már világosan kifejtett Európában, hogy nem akarja aláírni ezt a paktumot. Ez nem kötelező jellegű, ugyan. Még Belgiumban is zajlik vita a többségi pártok között a miniszterelnök és a nacionalista párt különösen elutasítják, hogy Belgium ezt a paktumot aláírja, ugyanakkor a miniszterelnökünk erre kötelezettséget vállalt, tehát a vita még nyitott. Szeretném tájékoztatni a kollégákat arról is, hogy itt Brüsszelben egy héten belül egy nagyon fontos találkozót szervezünk a burundi helyzetről. Ez egyik példája annak, amikor az emberi jogokat nyilvánvalóan nem tartják tiszteletben, az elnök nem tartott tiszteletben kötelezettségeit, noha Arusában aláírta azt, hogy második mandátumra már nem jelölteti magát, és több száz ezer burundi polgár menekült a szomszédos országokba, és akár Európába is, és itt 80 burundi fog majd megjelenni, menekült táborokból érkeztek ők, Burundiból, illetve Európa különböző részéről, hogy ezen kérdésekről beszéljünk, különösen a vizsgálatról, amelyet a Nemzetközi Büntetőbíróság indított a burundi helyzetről egy nappal azelőtt, hogy Burundi elhagyta volna ezt a bíróságot. Tehát felhívom a kollégákat, akik érdeklődnek ezen kezdeményezés iránt, hogy vegyenek azon részt. Köszönöm. Köszönöm, Kán képviselő. Thank you, Chair. Uh, Mr. Ai Weiwei, it's a pleasure you... Köszönöm szépen, elnök úr. Ai Weiwei úr, nagyon-nagyon jó szelfiket készített, lehetett készíteni önnel, köszönöm szépen. Ön nagyon sok embert inspirál művészetén keresztül. Ön többször is el kellett, hogy köszönjön a műtermétől. Nagyon fontos az, hogy őszintén beszéljünk az emberek helyzetéről a világban. Ön ezt megtette. A kínai kisebbségek helyzete, az ujgurok és a tibetiek helyzete különösen aggasztó. a művészeten keresztül rengeteg dolgot tehet az ember, lehet inspirálni másokat, de a döntéseket legtöbbször a politikusok hozzák. A művészet remek dolog, nagyon erőteljes. A kérdés az, hogy az ön inspiráló munkája hogyan hathat el, hogyan hathat, vagy hogyan juthat el a politikusokig, és a politikuson keresztül, hogy lehet ennek valamilyen gyakorlati megvalósítása. Hogyan lehet ezt a lehető leghatékonyabban megtenni, ez lenne a kérdésem, és hogyan, milyen kapcsolata van a politikusok, illetve a parlamentekkel? Ezt Tamajáki kolléga. Pronto. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Kérés κυρίες και Elnök úr, eh, hölgyeim és uraim, az ENSZ 2015-ös szeptember ülése keretében eh, az államfők elfogadták a 2030-os agendát, 17 eh, fejlesztés, fenntartató fejlesztési célt tartalmaz ez. Ezen célok elérése nem lehetséges, ha az ENSZ nem működik együtt nemzetközi szinten. Itt három fejlesztési tengelyt kell figyelembe venni, a gazdaságit, a környezetvédelmit, valamint a szociális tengelyt. Ebben a kontextusban a rendelkezésemre álló rövid időben néhány szót szólnék a görög kezdeményezésekről. Az oktatási miniszter a béke, a kultúrák közötti oktatás és a világ örökség területein dolgozik, elfogadtunk egy új cselekvési tervet a gyermekek vonatkozásában. Ez hozzájárul ahhoz, hogy jobban védjük a gyermekeket, ez ugyanis egy sérülékeny csoport, de van itt egy innováció is, amely egyaragú polgároknak tekinti a gyermekeket, és nem csupán családjaik egyszerű meghosszabbításainak. Harcolni kell a szegénység ellen, hogy biztosítsuk az oktatáshoz való hozzáférést, a férfiak és a nők közötti esélyegyenlőséget, a fenntartható városi létet, a fejlesztési modellt, amelyet ö, országunk illetékes tanácsa határozott meg. Döntést hoztunk, mely szerint a hajléktalanok, a munkanélküliek, vagy akik erőszakot szenvednek el, így például a nők, vagy a fiatal munkanélküliek, akik 18 évesen nem tanultak, nincs lakhatáshoz való hozzáférésük, vagy esetleg mentális problémák vannak, nos őket nyilvántartásba vegyék, és oktatási képzési program kedvezményezettjei lehessenek. Elnök, köszönöm. Osszeriben következik. Thank you um, for your... Köszönöm szépen. Nagyon is ösztönző volt a beszéde, és azt hiszem, hogy nem figyelünk oda eléggé a művészetek szerepére, az emberi jogi kérdésekben, a legyen szó akár drámáról, irodalomról, vagy más képzőművészetről. Korábban utaltam a politikai inkoherenciára. Az Európai Unió a fejlesztési támogatások területén az egyik legnagyobb donor, ugyanakkor részt veszünk a fegyverkereskedelemben. Az első panelben beszéltünk erről, de valahogy nem kellő mértékben, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy ön is felvetette ezt a kérdést. Ami pedig a migrációs kérdéseket illeti, eh, valóban itt is oda kell figyelni a nemek eh, közötti, a nemek kérdésére, itt az emberi jogok kérdésére. Aztán oktatás, az oktatás területén a millenniumi célkitűzések keretében az oktatásban résztvevő gyerekek számát növelni szeretnénk, de itt a minőségi oktatás kitételére is oda kell figyelni. Köszönöm. Grazie. Honorable Baus. Baus képviselő. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen. Szeretnék IYY-nak globális kötelezettségvállalásaért köszönetet mondani az emberi jogok területén, illetve azért, hogy ma utalt az ökológiai jelentőségére, illetve az emberi életfeltétek fenntartására. Két kérdésem van az egyik. A művészet, a művészek hogyan tudnak hozzájárulni az emberi jogok védelméhez és ezek továbbfejlesztéséhez. A második kérdésem pedig ön utalt a magánszférre térő fenyegetettségre a digitális technológiák, illetve a mesterséges intelligencia által. Milyen elvárásai vannak a politikával szemben, hogy a digitális emberi jogok területén előrelépjünk? Elnök, köszönöm szépen. Henke. Yes, well, my question is... Köszönöm szépen. A kérdésem hasonló tulajdonképpen. Hogyha megnézzük a film készítőket, rendezőket, nagyon gyakran részt vesznek politikai vitákban, de kevesen, kevesen teszik ezt meg az emberi jogok területén. Nem hallottam Damien Hirst vagy más híres művészt felszólalni az emberi jogokért. Az önvéleménye szerint mi milyen ok áll ennek a hátterében? 8 minuti, prego. 7-8 percben válaszolhat, tessék. 啊，首先我刚听到这个关于，啊，我们谈到不同层面儿童的权利、妇女的权利和。Köszönöm <clears throat> szépen. Gyermekjogok, női jogok, kisebbségi jogok kérdése merült föl. Föl kell ismernünk, hogy a társadalom ezen komponensei a jövő záloga, hiszen ezen jogok nélkül nagyon súlyos helyzetbe kerülünk, gondolok itt csak a, a tibetiek jogaira, például. Léfa. Jogszabályokra van szükség, és igazságszolgáltatási szinten, szakpolitikai szinten, kormány szinten nagyon fontos, hogy munkájunk, munkánkat föllendítsük. A változás kormányok fellépésének megváltoztatása más kormányok nyomásainak eredménye gyakran. Ez lehet gazdasági nyomás, vagy más típusú nyomás. a nyomás segítségével, a nyomás hatására változnak a, az, az országok. Természetes változás ritkán következik be magától. És hogy a művészet miért ad potenciális táptalajt az emberi jogok fölkarolására. Nos, ennek az az oka, hogy ha szegény társadalomban élünk, akkor akkor az emberek érzelmeikre hagyatkoznak, és megfelelő bánásmódot szeretnének nyújtani mindenkinek. Ezt látjuk minden társadalomban. Csak a művészet tudja ezt összefogni. A politikai és gazdasági kérdések miatt nagyon sokszor figyelmen kívül hagyjuk a legalapvető, legfontosabb feltételét az emberi életnek, ez pedig az érzelem gazdagsága. Ez pedig szorosan kapcsolódik az etikai, morális elveinkhez. Tehát a művészet segíthet az embereknek abban, hogy megtalálják, vagy visszataláljanak a legalapvetőbb igazsághoz. Illetve a művészet segít abban, hogy föltárjuk a lehetőségeket arra, hogy a legbelsőbb érzelmeinkről, érzéseinkről beszéljünk, illetve ezeket megismerjük. És hogy miért van az, hogy nagyon sok művész nem beszél az emberi jogokról? Hmm, bizonyára ennek több ok áll a hátterében, az egyik az oktatás, a gyakran úgy ér, érezzük, hogy a politika ö, nem kompatibilis ezekkel a dolgokkal. Um, vagy a politika kapcsolódik a korrupcióhoz, a politika helytelen. Azonban a kultúra és a politika szorosan összefonódik ezekkel a dolgokkal, úgyhogy a jó művész ez feladata, hogy a társadalmi kérdésekre összpontosítson, illetve a különböző társadalmi rétegek érzéseire gondolataira. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezekkel a szavakkal le is tudjuk zárni ezt a mai ülést. Nagyon fontos gondolatokat hallottunk az imént Ai től Én szeretnék köszönetet mondani az összes vendégünknek, az összes résztvevőnek. Köszönöm, köszönöm mindenkinek, hogy részt vett a munkacsoport ülésén. Köszönöm, hogy elhozták ide gondolataikat, észrevételeiket, tapasztalataikat. Azt hiszem, hogy az Európai Parlament tagjai számára, illetve a tagállami parlamentek tagjai számára is ez egy eléggé különleges nap volt. Három panelt tartottunk a mai napon, de a célunk közös volt, hogyan lehetne jobban elérni azt, hogy az Európai Unió külső fellépésén keresztül többet tegyen az emberi jogokért illetve a személyes szabadságjogokért, főleg a külső, a külpolitikában, a külső fellépéseinkben, hogyan lehet ezen alapelvek mellett, vagy alapértékek mellett úgy kiállni, hogy erre büszkék is legyünk. Köszönet minden vendégünknek, az összes szakértőnknek, akik részt vettek a mai délelőtti ülésem, és mindenkit szeretettel meghívok arra az eseményre, ami a mai délután kerül megrendezésre. 14.30-kor kezdődik ez az ülés a plenáris teremben, tehát az Európai Parlament legnagyobb termében. Azt hiszem mindenki megkapta a meghívást, az ebéd meghívás, az ebéd meghívásra az európai parlamenti képviselők termében kerül erre sor. Köszönöm szépen, és kellemes további ülésezést kívánok a délután folyamán.